Good afternoon, colleagues. Welcome. Jó napot kívánok, kollégák! Üdvözlök mindenkit! Először is a napirendel kell megbirkóznunk. Ha nincs ellenvetés, akkor a napirend tervezetet elfogadottnak tekintem. Első napirendi pontunk ma nem más. Eszmecsere Jirgi Katainen biztossal, aki alelnöke a bizottságnak. Szeretném megköszönni Katainen alelnöknek azt, hogy gyakran áll rendelkezésre, eljön megvitatni velünk, megbeszélni velünk a nagy fontosságú témákat, amelyek a szakbizottságunk és az Európai Bizottság számára is fontosak persze. A mostani eszmecsere az ecodesign munkatervéről foglalkozik 2016-19-ig. Olyan téma, amely szakpolitikai prioritás számunkra is, meg a bizottság számára is. Anélkül, hogy tovább húznám, megadom az alelnök úrnak a szót. Kérem, parancsoljon, vegy át. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, köszönöm, hogy meghívtak ismét, és megvitathatom önökkel a aktuális témákat. Jelen pillanatban az ökodizájn irányelv témája és munkaterve. munkaterve. No, tavaly november 30-án az Európai Bizottság az ökodizájn munkatervet elfogadta 2016-tól 19-ig terjedő hatállyal, és ez más kapcsolódó intézkedésekkel együtt került akkor napirendre. Része volt ez a Tiszta Energia minden európai számára című csomagnak. Fontos és bölcs, hogy minden szélesebb összefüggésben vizsgáljuk, hiszen az ökodizájn irányelv egyike csak egy szélesebb körű és talán leginkább félreértett jogszabályoknak. Hiszen sokan bírálták az ökodizájn irányelvet, két apróságra célozva, anélkül, hogy átlátták volna a, a tényleges jelentőségét és hatását. Holott a valóság teljesen más, mint ezek a bírálatok látják. Ezért fontos, hogy az ökodizájn munkatervet szélesebb kör összefüggésbe helyezve vizsgáljuk, mert így lehet kifejteni azt, hogy az ökodizájn és az energia címkézés miért olyan fontosak. Tudnék, ezek segítenek bennünket abban, hogy elérjük azokat a célokat, amelyeket kitűztünk magunk elé annak idején a klímaváltozás elleni harc, illetve az energiahatékonyság növelése témájában, illetve a gazdasági stratégiánk egészében. Biztosan ismerjük a témát, úgyhogy az alapokat most nem kell elmagyaráznom, ám biztosan tudják, hogy a fogyasztók és a vállalatok is figyelembe kell vegyék ezeket a tényezőket az ökodizájn irányelv érvényesítésében. Ahhoz, hogy energiát takarítsunk meg, jól informált döntések lehetőségébe kell hozni, helyzetbe kell hozni a fogyasztókat, és az energetikai, ezen belül az energia címkézési lépések ebben nagyon fontosak. Az Európai Bizottság jelentése szerint a csak a háztartásokban az éves akkumulatív megtakarítás ezek révén 450 euró lehet évente. A bizottság az ökodizájn irányelv hatája csak. A bizottság felmérése szerint 500 euró ez. De nagyjából a két összeg megfelel egymásnak, ez lenne az éves megtakarítás háztartásokként. Hogyha a fogyasztók számára lehetővé teszik, hogy tudatos döntéseket hozzanak és energiahatékony termékeket válasszanak. Az ökodizájn irányelv lehetőséget ad ugyanakkor arra is, hogy a vállalati ágazat ez irányú lépéseket tegyen, mert energiahatékonysági és ökodizájn intézkedések révén a belső piac minden termék esetében, legyenek azok európai gyártásúak, vagy harmadik országban gyártottak, ugyanazon kritériumok alapján kerülnek megítélésre. A magánszektor részéről és az ipar részéről nagyon bátorítóak voltak a visszajelzések. Nem csak a gyártók, akikre vonatkozik az ökodizájn irányelv, hanem a fogyasztók részéről is, az ilyen cikkek fogyasztó részéről is energiát lehet tehát meghatározni, hogy, mintha változott volna a széljárás. Sokkal bátorítóbbak a visszajelzések az ipar részéről, mint korábban voltak néhány évvel ezelőtt. Az ökodizájn 11 éven érvényben, kb. 30 kötelező vonatkozó szabály rendelet van, amely energiahatékonysági küszöbértékeket határoz meg, vagy vízhasználási, vagy zaj plafonokat határoznak meg konkrét cikk, vagy termékkörökre. Ezek termékcsoportok közül 15 kötelező energiacímkézés tárgya is. A piramis címke, színes piramis címke alapján. E Termékcsoportok, 30 termékcsoportra vonatkozóan annyi elmondottuk, hogy már annyi energiát lehet ezek révén megtakarítani, ami Olaszország éves energiafogyasztását jelenti. Tehát minden évben, minden egyes évben, minden egyes évben, nem csak egy évben, az európai energiafogyasztás egy Olaszországnyi energiafogyasztással csökken. ezen intézkedéseknek betudhatóan. Hogyha ez 1,3 milliárd hordónyi olajat jelent más denominációban, vagy 130 átlagos atomerőművet. Úgyhogy nagy hatásokról van szó. Tehát azok, akik az dizájn irányelvet. Azzal vádolják, hogy túl kicsi hatása. Hát azért gondolják meg ezek alapján, tényleg kicsi -e, vagy nagy a hatása. Hogyha az egyéni tehát mondjuk, hogy azt gondolják, hogy egy elektromos hajszárító, vagy egy, vagy egy vízforraló nem nagyot takarít meg, hát ám legyen, de ha az összeset összerakjuk, és megnézzük, a, mennyi, akkor bizony ütős dolgokról van szó. Az új ökodizájn irányelvre vonatkozó munkacsoport, vagy munkaprogram, amelyet tavaly hoztak létre, és amely hét elemet tartalmaz. Automatizált ellenőrzési rendszereket, a, a, a készszállítók, liftek, napelemek, bizonyos magas nyomású tisztító eszközök, forszívók és egyéb cikkek esetében. Hogyha minden ter- ezen termékcsoport az ökodén irányelv hatájára kerül, akkor Svédország energiafogyasztását lehet megtakarítani. Tehát Olaszország mellé még oda jön Svédország éves fogyasztása a megtakarításban. Úgyhogy Ez 50 ezer szélturbinát jelent, vagy 35 a atomerőművel kevesebbet, vagy 400 millió hordónyi olaj. Ja, kevesebb kerül Európában felhasználásra. Ez tehát a kihatása az ökodizájn irányelvnek. Mostantól a körkörös gazdaság moduláris tervezése és a upgrade-olhatóság valamint az újrahasznosított anyagok használatának pontosabb e, jelzése az egyes termékcsoportokra vonatkozóan a cél, annak érdekében, hogy a körkörös gazdaság cselekvési terve megvalósulhasson. Ezek a célek. Ennyire szorítkoznék, elnök asszony, most. Azt szeretem volna kifejteni, e, hogy az ökodizájn irányelv és az energia címkézés jól működnek, ám még jobban ki lehet aknázni ezt, különösen, hogyha a megjavíthatóságot, újrahasznosításokat és a upgradeolhatóságot beleillesszük ebbe a szélesebb ökodizájn irányelv csomagba, és különösen az önök szakbizottság tagjainak mondom, nagyon fontos, hogy az állampolgárságok tudatosságát erősítsük ezen intézkedések kapcsolatban, Ugye mindenki szereti hallani, hogy mit értünk el, és aki, aki megérti mi ez, az bizony belátja, hogy milyen további lehetőségé vannak, milyen potenciállal bír ez a jogszabály, és ez csak az integrált Európa tudja kínálni. Szétaprazódott Európa ezen előnyöket nem képes kínálni, és ezeket a lehetőségeket. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen, alelnök úr. Azt hiszem, hogy egyértelműen az egyik nagy többletértéke az EU-nak, és erről már régóta beszélünk itt a szakbizottságban, szakértők körében is mindig felvetődik, mi ez a többletérték, amit az EU nyújtani tud. Ez egy nagyon fontos dolog. Köszönöm szépen az előadását. Ezek után most pedig a kollégáknak adok szót, akik párbeszédbe kívánnak lépni önnel. Líze úr lesz az első. Péter Leónak mennie kell, megkapja az első hozzászólás jogát. Mi, eh, eh, nagyon bürokratikus ügy listával, de hát mégis ezt kell használni, de Péter Leónak megadom a szót. Köszönöm szépen, köszönöm Péternek is. Köszönöm szépen. Szlovén nyelven folytatom, kérem vegyék fel a fejhallgatókat. Azt szeretném először elmondani, hogy ez a mai napom legjobb része. Valami olyasmiről hallhatunk, ami tényleg működik, és amit az emberek meg is értenek, ez egy fontos dolog. Örülök, hogy láthatom az említett koncepciót, és lassan már eredményeket is hoz ez az új koncepció, támogatom is. Hogyha ezt egy szélesebb összefüggésbe helyezzük, ezt a megközelítést, akkor el kell, hogy mondjam, ez a helyes megközelítés. Meg kell nézni egy termék teljes életciklusát, mielőtt beszélünk erről, és ez egy fontos része a zöld csomagnak szerintem. Mint már elmondtam, ez olyas valami, amit az emberek megértenek, követni tudnak, pontosan látják, meg tudják ítélni, hogy ez működik-e. Sok sikert kívánok egyéb iránt az ön előtt álló munkához. Azt látom, hogy megfelelő megközelítést alkalmaznak Két kérdésem van. Az egyik, na, hogyan látják a kollégák a szabályozás új területek esetében például? általában a költségek is szóba kerülnek, mennyibe kerül a szabályozás, a rendeletalkotás mennyibe kerül. Szeretném tehát megtudni, hogy a kollégáik ezt hogyan látják, hogyan tudják elősegíteni ezt a projektet, eddig jól csinálták. Dali asszony. Köszönöm szépen. u nenfasizzaw li l europa miex l-uniku reġjun laqas li qiegħed jiffoka u jimbotta u jipromovi il qudiem il-mudell ta' negozju u ekonomija ċirkolari. Európa nem az egyetlen régió, amely a körkörös gazdaság témájával foglalkozik. Említeni, meg kell említenünk Kínát is, ott is új intézkedéseket vezettek be, aminek a segítségével a körkörös gazdaságot kívánják fellendíteni, erősíteni számos területen. Kína tehát keményen dolgozik, és erősíteni kívánja a fenntarthatóságot és a termékek élettartamának meghosszabbítását. Ez egy nagyon fontos kérdés, mert szem előtt kell tartanunk, hogy Kína egy óriási gyártó. Az ENSZ-nek volt egy konferenciája a fejlesztési ügyekben, és ott szóba került, hogy India is egyre inkább foglalkozik a körkörös gazdasággal, és ennek is komoly hatásai lesznek. Úgy számolnak, hogy mint egy 600 milliárd euróról beszélnek, háztartások és az üzleti élet vonatkozásában. Hogyha erre fókuszálunk, tehát a körkörös gazdaságra, akkor ez azt is jelenti, hogy a negatív hatásokat csökkentsük, mint az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása, vagy általában a szennyezés, tehát ez a polgárok számára konkrét kézzelfogható előnyökkel jár. Egy kérdés szeretnék feltenni az eco-designnal kapcsolatban, a bizottsági nyilatkozat kapcsán el tudná mélyíteni azt a magyarázatot, amely a specifikus intézkedéseket illeti, amivel az ICO designhoz a bizottság hozzá kíván járulni a körkörös gazdasághoz. Hogy kívánják megkönnyíteni az együttműködést a tagállamok között a piaci felügyelet kapcsán ebben a kérdésben, hiszen így tudjuk jobban végrehajtani, átültetni a gyakorlatba ezt a szabályozást. Gerbrandi úr, emlékeztetni szeretnék, hogy mindenkinek két percet adok az első kérdésre. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm biztos úr, hogy újra ellátogatott hozzánk. Úgy gondolom, hogy a tudatosítás az EU polgárok körében tényleg fontos, de van itt még valami, itt a tudatosítása a vezető politikusok körében. Franz Timmermans 2014-ben a választási kampány során az Európai Parlamentről van szó, említette a porszívó irányelvet Hollandiában, azóta az Európai Bizottság tagja is lett, és így lassan megérti, hogy mit is jelent ez az irányelv. Ez éppen az eco-design témáját karolta fel, az energiatakarékosság témáját, és a számokat nem kell megismételnem, amit ön már említett, de ezt mutatja, hogy hogyan lehet nevetségesíteni ezt a politikai területet, és hogyan milyen egyszerre meg tud győzni az embereket, hogy ténylegesen bemutatjuk, miről van szó, hogy milyen óriási lehetőségeket kínál ez. Valójában ami Franz timmermans megtörtént, az jó lenne, ha az államfőinket is elérni eh, a gazdasági ügyekben, a gazdasági minisztereket is, és megfelelő intézmények vezetőit is, mert szerintem ez a fő probléma pillanatnyilag. Nem haladunk elég gyorsan, egy technokrata gyakorlatban zátonyra futunk, és hogyha a munkaterv 9. pontját nézem, hozzájárulása a körkörös gazdasághoz, két doboz, stb. Értem én ezt a témát, de, de túl sok a blabla benne. Úgy tűnik, hogy nem érjük el a tényleges tartalmi kérdéseket. Beszéltünk itt különböző tervekről, meg is néztem ezeket, a, a televíziókkal és a képernyőkkel kapcsolatos új szabályozás rendelet itt a, a gyártókkal is beszélni kell természetesen, hogy hogyan történjen ez valójában. Itt tartunk. Pontosan tudjuk, mit kell tennünk, ott tartunk, de a politikusok nem merik vállalni ezt a lépést. Nincs az a politikai meggyőződés mögötte, és az az erő, hogy ténylegesen átültessük ezt a gyakorlatba. Ez a fő kérdésem tehát hogyha tényleg a legmagasabb politikai szinten ezt keresztül tudjuk vinni, és ezt a technokrata szintet meg tudjuk haladni, ez lenne a fontos. Köszönöm szépen, Ókan asszony. Köszönöm szépen, örülök, hogy eljött Gerbrandi kolléga az Európai Bizottság gyenge volt itt, ebben igaza van, itt van egy félre, félreértés, ugye a saját politikai családjában is körül kell nézni. Itt van Timmermans és Juncker. Hát remélem egy kicsit megértettek ebből. És e, és aki megérti ezt az irányelvet, az könnyen meggyőzi az embereket is az irányelv előnyeiről. De semmi sem történt igazából. Ezt látnunk kell de hát természetesen várunk arra, hogy elkötelezettebbek legyenek, hogy tényleg a végrehajtási intézkedések is működjenek. Ez egy nagyon jó irányelv, és nagyon jó a koncepciója is, és dicsérni szeretném, itt a, a címkézés is fontos. Persze, ez is hozzá tartozik. És a fogyasztók szabadság, választási szabadsága is fontos. Persze, de azért meg kell győzni őket. És itt a zöldek nevében szeretnék hozzászólni. Egy ilyen pont, ahol az embereket tényleg be kell vonni, és tényleg az eco-design ebben segíthet. Igen, a recycling sem elvetendő téma, erről is beszélnünk kell de mindenek előtt a erőforrásokat hogyan tudnak allokálni, gazdasági és emberi erőforrásokat, hogy ez tényleg működjön, hogy tényleg átkerüljön a gyakorlatba, nyugtasson meg bennünket, és hogy tényleg képesek megtenni azt, amit akarnak, és tényleg olyan terv születik, ami képes a, a dolgokat végrehajtani. Köszönöm. Tornánó asszony. Madame Dornano. Dornano képviselő. Merci, Madame, Madame la Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. Ez az összefoglaló a bizottsági programról pont akkor következik be, amikor mi is ezzel foglalkozunk. A termékek élettartalma, hatékonyságuk összefügg minden támogatható, amit elmondott, de például a szerződéses garanciát lehet erősíteni. Ezek a kezdeményezések azonban csak bizonyos termékkategóriákra terjednek ki, tehát nehéz az termék tartóságáról, illetve az energiafogyasztásról megbízható adatokat vagy becsléseket tenni. A tömeggyártás az tulajdonképpen a termékek élettartamát lecsökkenti, gyengíti. Kérdezem, hogy a bizottság támogatná-e olyan intézkedések bevezetését, amelyek olyan termékek előállítását támogatják, amelyek bizonyos minőségi normáknak megfelelnek. Hogyan gondol a bizottság a termékek tartóságá, hogyan gondolkodik a termékek tartóságával kapcsolatban? és például egy olyan termék, amelyet nem tekintenek ökológikusnak, nem jó, hogyha gyakran lecserélődik. Tehát ezek a tömeges cserék azt hiszem nem elég átgondoltak. Én például a LED lámpákra gondolok, amelyeket manapság károsnak gondolnak az egészségre, de a gépjárműveket is említhetném. Tehát a kérdés, hogy nem esünk-e itt túlzásokba. Köszönöm. Megköszönöm, biztos úrnak visszaadom a szót a válaszokra. I have to. Köszönöm szépen. További tényt is meg kell említenem, ami talán tényleg érdekes lehet, hogyha megnézzük ezt az energiatakarékossági anyagot, az régi ecodesign irányelv alapján. Mit már elmondtam, ez óriási az jár. És az éves üvegházhatást okozó gázok kibocsátását is csökkenti, tehát több százezer tonna, megatonnáról beszélünk. Ez ugyanaz a mennyiség, mint amivel az ETS-szel, ETS-en belül számolunk. Vagyis csökkenteni tudjuk a CO2 kibocsátást annyival, amennyivel az ETS szektoron keresztül ezt el tudjuk érni. E, tehát ez egy nagy, nagy teljesítmény valóban, és így tudnak a fogyasztók hozzájárulni a klímaváltozás csökkentéséhez, és ez ezt komolyan kell venni. Ez az, amit a fogyasztók tudnak tenni, hogyha tudatosan lépnek fel. Péter Le úr kérdezte, hogy a kollégáim hogyan látják az ökodizájn, irányelvet. Természetesen különböző szempontok alapján vizsgálják ezt, de ami az eredményeket illeti, és mind inkább működnek az eredmények az ökodizájn irányelv kapcsán, annál inkább meggyőzzük őket. Itt ez egy komoly belső bizottsági folyamat, és erőteljesebb a politikai támogatás, mint régebben az eredmények alapján. és ez a munka egy kicsit jobban elhúzódott, mint szerették volna ja, a politikai elkötelezettséggel kapcsolatban. Fontos még, hogy ezt a hosszadalmas folyamatot úgy lássuk, hogy mennyiben segít előre lendíteni a dolgot. itt az Európai Bizottság teljes egészében támogatja ezt ö, testületileg és persze ez nem jelenti azt, hogy nem tehetnénk még jobb munkát, mert el kell érni a polgárokat. Ez teljesen érthető, hogy szerintem mindenki fel tudja fogni, mi a tétje ennek az anyagnak. Itt nem arról van szó, hogy bárkit kényszerítsünk arra, hogy a versenyt csökkentsük, vagy az emberek választási jogosultságát. Nem erről van szó. Itt ez a külföldi és a belföldi termékekre egyaránt vonatkozik, a fogyasztók lehetőséget kapnak arra, hogy energiahatékonyabb termékeket vegyenek, tartósabb termékeket vegyenek és az ipar számára, és az egységes piacon igenis egyenlő esélyek vannak. a következő. Mi lesz a jövője ennek az ikodizájn irányelvnek? A bevezetőmben említettem, hogy tovább kívánjuk fejleszteni ezt az eszközt. Nem olyan egyszerű ezt egyébként megtenni. Itt, itt különböző dimenziókat kell összefogni, hogyha tovább akarunk lépni, a tartóságot, a javíthatóságot, stb és ezt termékről termékre újra meg kell vizsgálni ezeket a feltételeket, de ami engem illet, én meg vagyok győződve róla. Nézzük meg a mobiltelefonokat, könnyű, hogy legyenek, legyen könnyű ezeket javítani, és hogyha az előállító, a gyártó a már meglévő telefonokat tudja frissíteni, upgrade-olni, az komoly hatással járhat az erőforrás hatékonyságra is mostantól kezdve, tehát nem egy-egy termékre figyelünk, nem csak az energiahatékonyság szempontjából vizsgáljuk a terméket, hanem abból a szempontból, hogy integrálni tudunk-e további dimenziókat is, amikor egy terméket megítélünk. Nem csak az energiahatékonyság számít természetesen. Mm, eléggé bizakodó vagyok, hogy olyan termékek lesznek ezek után majd, amelyekkel például a javíthatóság célját, a tartóságot és erősíteni tudjuk. Persze nem minden terméknek lehet ezt ugyanúgy figyelembe venni. Akkor a tudatosítás a legmagasabb politikai szinten ezt említették, teljesen egyetértek a felvetéssel ugyanis ez a jogszabály, ezt annyira, annyira félreértették, és annyira visszaéltek vele, hogy az egész képet ez színesebbé tette. Itt nem csak a reputációt kell helyrehozni az eco design kapcsán, hanem nagyon konkrét példákkal kell bemutatni, hogy érdemes és az egyik legegyszerűbben érthető dologá kell ezt tennünk, és valójában az is szerintem, hogy és meg az európai megközelítés értékét itt nagyon egyszerűen ki lehet domborítani. Végül pedig milyen ösztönzők vannak, amelyeket a bizottság létrehozhatna a tudatosabb a jobb fogyasztás érdekében. Úgy gondolom, hogy a mi szerepünk az, hogy biztosítsuk, hogy a fogyasztók fontos információkhoz hozzájussanak, amikor a döntésüket meghozzák érvényes, értékes információkhoz jussanak. Ez egy olyan eszköz az információ, amit fel tudunk kínálni. Itt standardek, szabványok kapcsán hogy ö, meg tudják ítélni, valójában eleget teszünk az ökoirányelvnek, de vannak más ösztönzők is, amiket a bizottság alkalmazhatna természetesen európai szinten. Végül pedig a cselekvési terv a körkörös gazdasággal kapcsolatban idénre azt tervezzek, tervezzük, hogy a műanyag stratégiát teszük közzé, és kis autókra vonatkozó előírást teszünk közé, és más konkrét javaslatok is születnek majd ebben a szektorban. A cselekvési terv tehát halad, méghozzá elég jól, és megvalósulását meg majd látjuk konkrét for, javaslatok formájában. Évekkel ezelőtt, amikor erről beszéltünk, eh, már akkor elmondtuk, hogy ez az eleje a cselekvési terv, csak az eleje az egésznek. Eh, a piac változik, óriási lehetőségek vannak ezen a területen, és eh, meg kell vizsgálnunk az összes lehetőséget. Vízfogyasztás csökkentése, erre is lesz egy javaslat még idén. Aztán a vegyszerek, vegyipari termékek hulladékának a körkörös gazdaságra vonatkozó előírás. Tehát egy sor téma mm, feltűnik majd még idén, ami szerepel a cselekvési tervben. Köszönöm szépen. Egy valaki kért még szót, van-e még valaki rajta kívül? Igen, Réd asszony elnézést kérek, korábban nem jelezte, azonnal megadom önnek a szót, ahogy befejeztem a mondatomat. Köszönöm szépen. Van-e még valaki? Lézeó úr, ön szerepel a listán, van-e még valaki? Jó. Igen, akkor ezzel lezárom a hozzászólók listáját, és most adom meg Rédasszony. Önnel kell, hogy kezdjem hiszen koordinátor, de elfelejtette a kezét felemelni. A question for the commissioner. A az intéznék egy kérdést. Nagyon érdekes az, amit mondott, hogy évente az EU energiafogyasztása egyre kevesebb. Mennyire vezethető ez vissza a széndiokszid szivárgásra, vagy hiszen a nehéziparnak távoznia kellett Európából, mert már nem versenyképes és harmadik országokba távozott, mint Kína és India. Tehát mi ennek az oka? Köszönöm, Líze úr. Dank, Frau Vorsitzende, vielen Dank, Herr Vizepräsident. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a határozott elkötelezettségét. Alelnök úr, az ökodizájn témában néhány hónapja döntött a bizottság, és szeretném ismét kiemelni az, amiért ön elmondott, és ami részben válasz Reid asszony kérdésére. Éppen ez az eszköz az, amely az európai piacon minden kínálatra igaz. Legyen az koreai, kínai vagy bármilyen gyártó, az ökodizájnhoz tartania kell magát a terméknek ahhoz, hogy az európai piacra lépjen, ami pedig a, ugye a, a, a a CO2 szivárgás témát kiváltsa. És aki az Európai Uniót bírálja, ezt is vegye figyelembe. Azt is támogatom, hogy bizonyos termékeket kiveszünk ebből a körből, mint például a ö, kenyérpirítók, vagy a zuhanyzófejek, de azt is volna tudni, pontosan technikailag, szakmilag hogyan működik majd mindez, hiszen el kell magyarázni a fogyasztónak, hogy energiát takarít meg, ám az, hogy nincs megszorítás ezzel kapcsolatban, az elektromotorokkal kapcsolatban új szabályozás, nem pontosan értem, hogyan valósul meg ezzel majd a cél. Először a cél az kell, hogy az emberek félelmét eloszlassuk, és akkor le, utána lehet a, a technika után lelkesedést kell tenni, hogyha pontosan nem, hogy azok hogyan történik a megtakarítás. Köszönöm szépen Elnök asszony, megköszönöm, hogy eljött hozzánk biztos úr a mai napon, és jó hallani, hogy ő nyitott a parlament javaslataira, hiszen amit mi most itt teszünk, az pontosan az, hogy jelentést készítünk arról, hogy a termékek élettartamát hogyan lehetne növelni. Szerintünk nagyon fontos az, hogy az ökodizájn irányelv ebben a kontextusban szerepet játszon. Ön azt mondja, hogy meg fogja nézni majd az ágazatokat, tehát azt, hogy lehetne-e az élettartamra vonatkozó ágazat specifikus kritériumokat meghatározni, de a címkézésre gondoltak például, tehát hogy három év, vagy tízezer óra, vagy valami fajta hasonló meghatározás, ez nagyon világos lenne a fogyasztóknak, tehát így egy ilyen címke alapján döntést tudnának hozni, hiszen látnák, hogy egy termék mennyire hosszan működhet. Florence úr, köve- Florence úr következik. Köszönöm szépen, alelnök úr. Az ökodizájnról nem szeretnék beszélni, mert már nagyon jó kérdéseket feltettek. Az én kedvenc témám kerül előre, a körkörös gazdaság. És itt bizony meglehetős meglepetés alakult ki, hogy a rícset és a hulladékpolitikát hogyan tudjuk szétválasztani. Fontos számomra, hogy megtegyük ezt a szétválasztást, mert előfordulhatna, hogy a hulladékkal foglalkozók valahogy egy szép napon a hulladékgazdálkodással a rícset is befolyásolni tudják. Itt az Európai Bizottság készített egy dokumentumot, ez azonban még nem került a közvélemény elé. Tudna-e a tartalomról, a stratégiáról beszélni valamit, mikor fogják közzétenni? Madame Ayuso. Köszönöm szépen, Ayuso asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, én uh, Kambuszis úr nevében szólok, ugyanis nem ért még ide a repülője, arra kért, hogy helyettesítsem. Szeretném megköszönni, hogy eljött az ENVI szakbizottság ülésére, és így megtárgyalhatjuk a bizottság ökodizájn tervét. A környezettudatos tervezés nagyon fontos szerepet játszik, hogyha paradigmaváltást akarunk elérni a gyártásban és a körkörös gazdaságra átállni. De ugye nyilván ez akkor is e, nagyon fontos, ahogy a bizottság dokumentuma felhívja a figyelmet, hogyha arról beszélünk, hogy 500 millió eurós megtakarítást lehet elérni a háztartások számára, az éghajlatváltozással szembeni küzdelemhez is, is hozzájárul, hiszen csökkenti a kibocsátást és energiát takarít meg. Az a kapcsolatban, amit a bizottság felvázolt, azt szeretném kérdezni, hogy ha mondjuk megnézzük az elektromos motorokra vonatkozó csomagot, hogyan képzeli el a bizottság az elektronikus autók finanszírozását Európában, illetve a légszennyezés csökkentését Európa nagyvárosaiban? Van-e a bizottságnak valami fajta gazdasági támoga, gazdaság támogató finanszírozási terve annak érdekében, hogy a polgárok le tudják váltani a régi szennyező járműveiket új, mod kevésbé szennyezőekkel? Köszönöm szépen, hogy a Pietikainen asszony. Az ökodizájn irányelv imázsa egyelőre nem túl jó, ennek részben a bizottság az oka, viszont a miniszterelnökök, a nemzeti politikusok is, és hát tulajdonképpen saját, a saját magunk házatáján is körülnézhetünk, mert nekünk is van ebben felegős, felelősségünk. Szóval érdemes elvégezni a házi feladatunkat és javítani ezen. Én szeretnék önnek köszönetet mondani a munkájáért, ami a körkörös gazdaságot illeti, viszont a jövővel kapcsolatban vannak kérdéseim. A parlament szempontjából ugye mi várnánk a nagy változást az ökodizájn irányelvben, azt szeretnénk látni, hogy horizontális elvárás, elvárások szülessenek meg, minden politikában, az európai piacokon, illetve ugye fontos, hogy a nem fenntartható importokat is kezeljük, azokra is vonatkozzon, tehát az import termékekre is vonatkozzon ez. Ezzel kapcsolatban kérném, hogy szóljon részletesen, hogy gondolkodik a bizottság, milyen javaslataik vannak, és a második kérdés pedig az indikátorokra vonatkozik, tehát ugye hivatkozott a mutatókra, a monitoring platformra, és érdekelne, hogy milyen terve van a bizottságnak ezekkel kapcsolatban, tehát hogy csak útmutatást kíván megfogalmazni, vagy pedig kötelező érvényű kritériumokat, ahogy például a hulladék irányelvvel kapcsolatban megtette. Végül, de nem utolsó sorban legyen szíves még arról is szóljon, hogy az EFSZ-t hogyan lehet ezen a téren jobban kihasználni. Köszönöm, mondja az elnök asszony, és Herenc Gárcia asszony az utolsó hozzászólónk. Vicepresidente de la Comisión. Igen, köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen, biztos úr, hogy eljött hozzánk. Nagy szeretettel köszöntöm itt. Nagyon fontos ez a kérdés, és nagyon örülök annak, hogy ezt itt megvitathatjuk. Ugye felelős a versenyképességért is, és körülbelül egy héttel ezelőtt beszéltünk arról, hogy az európai ágazatok versenyképességét hogyan lehet növelni, különösképpen az agro ágazatban és az élelmiszeripari ágazatban, és ezzel kapcsolatban ön is küldött nekünk anyagot, illetve a bizottságtól is kaptunk anyagot. Nagyon fontos egy olyan gazdasági ágazatot támogatni, amely munkahelyeket teremthet nyilvánvaló, hogy mindenütt lehet folyamatosan változtatásokat tenni, javulást elérni, de bizalomra szükség van, a fogyasztók bizalmát meg kell tartani. A mai világunkban ahol még a terrorista támadásokkal szemben is védenünk kell magunkat, az élelmiszerek esetén is meg kell teremteni a bizonyos ezt a fajta védelmet. A legjobb dolog az, hogyha a mezőgazdasági ágazatot pontosan így támogatjuk. Elég a harmadik országokat megnézni, a, például az amerikai Egyesült Államokat, illetve Japánt, lehet látni, hogy hogyan teljesítenek, és én nagyon remélem, hogy a bizottság tudna, tud nekünk pozitív választ adni egy olyan területen, amely nem kerül igazából semmibe. Visszaadom a biztos úrnak a szót, mondja az elnök. Először a versenyképességről, illetve a karbonszivárgásról. Lize úr tette fel az ezzel kapcsolatos kérdést. Elmondta ugye, hogy az öko design az a szivárgással szemben lép fel, vonatkozik az importált termékekre és az európai termékekre is e tekintetben erősíti a versenyképességet, hiszen a gyártás az energia, megtakarított energiából előnyt tud kovácsolni. A business-to-business termékek esetében fontos az energia megtakarítás. Ezek az ágazatok tehát kihasz, ki tudják használni ezt. Én gondolok olyan ágazatokra, ahol lifteket használnak, vagy hat- nagy teljesítményű hűtőszekrényeket, és így tovább a, csökkent energiafogyasztás az javítja a versenyképességet. Nem mm, hinném tehát, hogy bármifajta karbonszivárgáshoz vezet a, az ökodizájn irányelv, inkább az ellenkezőjét állítanám. Aztán a címkézés, amit egy képviselő vetett fel a termékek élettartamára vonatkozóan, ez egy érdekes gondolat. A bizottság most azt vizsgálja, hogy a meglévő jogszabályokat hogyan lehet javítani, úgy, hogy az élettartamot figyelembe vegyük. Például az energia, úgy hasonlóan az energia címkézéshez. Tehát mindenképpen biztosnak kell lennünk abban, hogy a megfelelő termékeket címkézik, tehát hogy nem csak részleges megoldást alkalmazunk, mert azzal nem lépünk előre. Ugyanis az a leghatékonyabb ágazatnak talán a kárára várhat. De érdekes a javaslat. Az a javaslat, hogy a fogyasztók a termékeket, amelyeket megvásárolnak, úgy választhassák ki, hogy figyelembe veszik a termék várható élettartamát. Szerintem egy ilyen címkézés megváltoztatná a piacot, tehát valószínűleg erősítené a körkörös gazdaságot, és a jelenlegi üzleti modellek átalakulását is segítené. Florence úr a hulladék kapcsolatos kérdésekre utalt, még nem vagyunk készen a munkával, a rics, illetve a hulladék irányelvekkel kapcsolatban. A termékekben található agályos anyagok nyomon követhetőségét vizsgáljuk, és ezeknek a bekerülését a hulladékgazdálkodásba. és azt próbáljuk megakadályozni, hogy a hulladékból újra felhasználható részek ne váljanak hulladéke, hanem ezek valóban bekerülhessenek az újrafelhasználási körbe. Az információ hiány egy akadály, egy másik akadály az, hogy hogyan lehet ezt jogilag megoldani, tehát hogyan lehetnek bizonyos anyagok hogy a minősíthetőek ezek át nem hulladékká. De a fémek esetében ez nagyon nehéz. A újrafelhasználás, újrahasznosítás ösztönzőit keresi a bizottság, illetve az, hogy hogyan lehet olyan lehetőségeket teremteni, hogy az újrafelhasználás, újra hasznosítás megvalósulhasson. Nem létezik ugyanis még egy ilyenfajta másodlagos piac, ezt meg kellene teremteni, amely újra hasznosítja ezeket az anyagokat. Ennél többet sajnos a, jelenlegi, a helyzet jelenlegi állásában nem tudok hozzátenni. Aztán az elektromos autókat illető kérdésre térek rá, hogy azt kérdezték, hogy a bizottság milyen ösztönzőket tud itt megvalósítani. Az egyes felhasználókat érintően nem sokat tehet a bizottság, de az infrastruktúra, a töltőállomások és így tovább, már olyan terület, ahol az Európa összekötő eszköz, illetve tehát a CEF, illetve az FC is bevonható a finanszírozásba. Hogyha eljutunk odáig, hogy az elektromos autók kritikus tömege megvan, illetve töltállomások kritikus tömege megvan, akkor azt hiszem ez a folyamat beindul, és akkor már nem lesz szükség támogatásokra. Persze a, az kell, hogy legyen az alapgondolat, hogy a közlekedés elektromossá válás vagy átalakítása piacvezérelt legyen, tehát ne kelljen beavatkozni állami támogatásokkal a piac működésébe, de az általán említett két finanszírozási forrás az már létezik, és valóban segíteni szeretnénk a tagállamokat abban, hogy ezeket kihasználják. Pietikainen asszony az EPSZ és a körkörös gazdaságra kérdezett rá, illetve mutatókra. A mutatók, ahogy ezekről már korábban is beszéltünk néhány alkalommal, elég jelentősen megváltoztathatnák a piacot. Bár hogyha tudjuk, hogy milyen típusú mutatókra van szükségünk, és hogy ezek mennyire megbízhatóak mert hát az biztos, hogy el kell kerülni, hogy csak részlegesen valósuljon meg az optimalizáció. Én be kell valljam, hogy elég optimista vagyok, nem túl bonyolult ez. A, a bizottság nem sokat dolgozott még ezen a szakterületen, de az biztos, hogy a jövőben erre szükség lesz. Minél több és jobb minőségű eszmecserét folytatunk az Önök szakbizottságával a lehetséges mutatókról, annál jobb lesz később a munka minősége. Az EFSZ és a körkörös gazdaság. Eddig az az igazság, hogy az EFSZ-t nagyon kis mértékben használták fel a körkörös gazdaságban megvalósított befektetésekre, nem ismerem pontosan ennek az okát, azok a vállalatok, amelyeknek tudnia kell, hogy az esi létezik, és működik, és finanszírozhat új technológiákat, nem tudnak eleget az EFSZ-ről. De mondjuk, hogyha megnézzük az új remélhetőleg hamarosan elfogadott hulladék jogszabályokat, ezekben kötelező célok vannak az önkormányzatok esetére is, tehát a hulladéklerakókba jutó mennyiségre és a többire vonatkozóan. Ebb tekintetben azért az EFSZ-re már másként nézünk. Nézem, milyen kérdés maradt még. Úgy látom, mindenre válaszoltam. Akkor itt befejezem. Köszönöm, elnök asszony. Vice President for... Köszönöm, elnök úr, hogy el vagy eljött, és megvitatta velünk az okudizán kérdéseit. Az elején azzal kezdte, hogy ez egyik legkevésbé megértett, vagy leginkább félreértett rendelet, vagy jogszabály. Reméljük, hogy ma jobban megértettük és ezért is reméljük, hogy folytatjuk a párbeszédet önnel. Köszönöm még egyszer, hogy eljött. Okay. So, uh, dear colleague... Kedves kollégák! Üdvözlöm Önöket! Annál a pontnal, ahol elnöki bejelenteni valókat teszek. Ugye általában ezzel kezdjük, de most az alelnök úr miatt ezt átugrottuk, most jön. Milyen bejelenteni való, amit a titkárság készített el nekem. Köszönöm, Mányánom asszony. Tehát először is, mivel a plenáros döntése a szabadságnak visszautalta a körkörös gazdaság téma dossziéját intézményközi tárgyalásra, és tekintettel a 96-os szabályra az elnök fogja levezetni a vitát a jelentéstevő árnyékelőadók és a, a, körében a szokásos módon. Másodszorban, mivel van néhány gond 12 órás hozzászólási idő, illetve a határ, a módosító benyújtásának határidő témájában. A szakbizottságok pontos határidőket kértek a módosítók benyújtására, hogy ezek elektronikusan benyújthatóak legyenek. Ez hát nem politikai kérdés, a szakbizottság esetére maga 11 óra az a meghatározott idő. Persze, ahogy a koordinátorok hangsúlyoztam most is, ha valami nagyon sürgős adódik, akkor, akkor hordanak hozzám, és, és a titkárság biztosan segít majd a 12 után is befutó anyagok befogadására. Az intraneten egy új szakasz, egy új szakasz nyílt meg önök számára, ahol a delegált és implementált jogi aktusok megtalálhatóak a mi szakbizottságunk témájához kapcsolódó területeken. Ahhoz, hogy erre belépjünk, persze a titkárság felhatalmazás vagy, vagy utasításai kellenek. Ez egy e-mailen minden tagnak elküldött és a tanácsadóknak elküldött e-mailben található ez a belépési link. Aztán lesz egy Júri Mv közmeghallgatás a környezetvédelmi anyagi felelősség tárgyában. Április 11-én lesz ez, délután 5 óra 30 Ez a Júri szakbizottság ülésének keretében került megszervezésre. Kérem tehát, hogy vegyenek részt a vitám, jöjjenek el erre a meghallgatásra. Aztán a meghívójukban van egy jelentés a környezetvédelmi ügynökségnél tett missziós útról, ami elég régen, még novemberben történt. Faria úr vezette a delegációt. Ha tudni akarják, mit végzett ez a misszió, megtalálják a jelentést a dossziéjukban. Aztán sajnálattal hogy ez jelentem be, csapatunk fontos tagja Georgios Amanatidis úr elhagyja az MVK-ságot. Nem azért, mert mi késztettük erre, hanem ez a rotációs személyzeti politika részeként most az A szakpolitikai részlegbe megy át. Remélem ott is fogla, dolgozik majd velünk a tanulmányok elkészítése kapcsán. Szeretnék sok szerencsét kívánni neki az új munkahelyéhez, és elmondani, hogy nagyon nagyra becsüljük a munkáját a titkárságban, és hiányozni fog nekünk. Ennyi lett volna a bejelentések, fontos bejelenteni valók sora. Nem mindegyik volt annyira fontos, de hát ezeket akartam elmondani. Tolmácsolás 21 nyelven folyik és szokás szerint web streamingen közvetítik az ülést. Aztán a témadosszéban megtalálják annak az ülésnek a jegyzőkönyvét, amely január 23-án, 24-én folyt le. Némi időbe telett a fordítások miatt a jegyzőkönyv jóváhagyása. A koordinátorok ülésén talán felvetetjük majd, hogyan lehetne gyorsítani a jegyzőkönyvek átmenetének folyamatát, jóvágyása folyamatát. Ha nincs ezen ülés jelzőkönyvvel kapcsolatban felvetésük, akkor azokat elfogadottnak tekintjük. És ezzel be is fejezném ezt az administratív szakaszt, az elnöki bejelentések sorát, és mehetünk tovább a jogalkotási munkára. Ebben az első pont az ajánlattervezet második olvasatra a Dane Wilmot jelentésről az orvosi eszközök ügyében. Ennek a menetrendje az, hogy holnap az MV-ben szavazunk róla, a plenárison meg április 1-én kerül szavazásra. Ugyanez a menetrend érvényes, tehát holnap szavazunk, április pedig plenárisra kerül. Az a ajánlattervezet, amely szintén második olvasatban a vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök témájában fogalmazódott meg Líze úr részéről. Ám nem ugyanebben a menetrendben tárgyaljuk a következő témát, ahol még várunk a második olvasatra. Ez a téma pedig nem más, mint az az ajánlat, az a, a higanyról szóló minamatói egyezmény témájában születő jelentés. Azzal kezdem, hogy a jelentéstevőnek adom meg a szót Ekkúrnak, hogy ismertesse ez utóbbi témát. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Mit lehet még elmondani azután, hogy múlt héten a plenárosan szavaztunk? Nos, annyit talán, hogy örülök annak, hogy ez a jelentés ilyen gyorsan elkészült, tekintettel arra is, hogy a ratifikáció ratifikáció gyorsan kell haladjon, még akkor is, hogyha voltak benne olyan pontok, amelyeket egy kicsit talán nagyra törőbben szerettem volna megfogalmazni. Ám a jövő szempontjából talán az a legfontosabb, hogy a minamatói folyamat megnyissa azt a lehetőséget, amelyet hordoz, és így a jövőben nagyon fontos lépést tehetünk abban az irányban, hogy a higanyt felhasználását több területen tovább tudjuk majd csökkenteni. Jól tudjuk, mennyire mérgező, toxikus a higany, ezért jó az, hogy lehetőleg gyorsabban döntünk, örülünk ennek a gyors folyamatnak, üdvözlőjük azt, ősszel Genben lesz az első hatástanulmányi konferencia, Reméljük, hogy a menematai folyamat az EU tagállamban az egyezmény minden aláírója, révén olyan további lendületet kap, és az irányban gyakorolnak nyomást, hogy még gyorsabban, még szilárosabban csökkentsék minden lehetséges területen a higany felhasználását. Ar, itt voltak épp arról szóban, hogy azok a telephelyek, ahol a higany fertőzés van, ezeket mielőbb dekontaminálják, a fogtömésben használt amalgám is visszaszoruljon. Izgalommal várjuk, hogyan alakul ennek a folyamatnak a jövője majd. Thank you very much. Köszönöm. Árnyékelődők köre következik. Elsőként a néppárt részéről valaki kíván szólalni? Dantonorat nem látom, tudnilik. Paulucci urat sem látom. Van valaki helyette felszólal? Dali asszony. Köszönöm, elnök asszony. Paulucci úr nem tudott eljönni. Viszont egy kis üzenetet megírtam, hogy felolvasok annak meg nagyon örül annak, hogy múlt héten a plenáris nagy többséggel jóvá hagyta az átmeneti rendeletet az új higany szabályozásban, amely nem sokára életbe lép, és a Minamatai Egyezmény rendelkezését tartalmazza. Ez az az, az első olyan nemzetközi megállapodás, mely a higany tárgyában nagyra törő nemzetközi megállapodásokat tartalmaz, amely az egyik legsúlyosabb szennyezőanyag a környezet és az emberi egészség károsításában itt előtt annak, hogy lehetőleg gyorsabban ratifikáljuk az egyezmény magát is. Erre azért szükség van, hogy az Európai Unió részt vehessen az első konferencián, amelyet a Minamatói Egyezmény aláírói ez év szeptember 25-én Genben szerveznek. A fontos, hogy a parlament ratifikációt támogassa, mi is emellett fogunk siklaszállni holnap. Köszönöm. Én köszönöm. A konzervatív frakció részéről valaki? Senki? Alde? Zöldek? Piticini úr? Nincs itt? Donnano asszony? Ő meg elment. Így aztán bárki, aki kér szót, megszólalhat a témában. Senki az tűnik, hogy nagyon világos az álláspont ezzel kapcsolatban. Az Európai Bizottságot illeti a szó. Parancsoljon, asszonyom. Elnök asszony, tisztelt képviselők. Köszönöm a kedves szavakat. Az Európai Bizottság melegen üdvözli a jelentéstevőek úr ajánlását azt, hogy az Európai Parlament adja hozzájárulását az EU ratifikációjához a higanyan foglalkozó minimatorai egyezmény anyagán. Fontos, hogy gyorsan életbe lépjen az egyezmény, és a legnagyobb higanykibocsátók lépjenek, amely drámai módon csökkenti majd világszerte a higany mennyiségét és felhasználását. Ez nagyon jó tenne az európai állampolgároknak, mert az EU-ban elhelyezett higany 40-60%-a a világ más részéről származik garantálandó az, hogy az Európai Unió teljes szabadati joggal részt vehessen a felek Genfi konferenciáján, fontos a ratifikáció. Az egyezmény konferenciája szeptemberben lesz, ezért június 24-e előtt ratifikálni kell. Az, a bizottság tudja, hogy nem minden tagállamban fut le addigra a nemzeti ratifikáció, ám az EU mégsem halaszthatja az életbe léptetését az egyezménynek a múlt heti plenáris hatalmas többség támogatása jól jelezte azt, hogy az EU tovább is, továbbra is illovasa e folyamatnak. És a cél az, hogy teljesen zigajmentes gazdaságként működhessünk. Ez példát mutathat nemzetközi partnereink számára is. Köszönöm. Én köszönöm. Megint megkérdem kére valaki szót a Minamantó Egyezmény tárgyában a tagok közül, hanem akkor ekkúrat illeti az árszó. Ekkúr. A GMO ellenzék ellenzése van szó? kérdezi a képviselő. Nem, Minamato. Minamato jegyezmény. Arról van szó. Sose hallott erről? Hát ez, ez most napi rendi pont. Köszönöm szépen, elnök asszony. Sajnos nem sokan jelentkeztek a témához szóra. Az bizonyan mondható, hogy mindenki a jelentés vonatkozásában, meg a ratifikálás vonatkozásában egységes. Fontos az is, hogy az EU ratifikáljon, és fontos, hogy az EU egy úttörő szerepet játszik a higany csökkentésre vonatkozó törekvésekben, és a jövőben is bizonságot adjon erről. Európai erős jelet kell küldjön arról, hogy számunkra a környezetvédelmi politika nagyon fontos, mert a környezetvédelmi politika egyben társadalompolitika is. Szükséges tehát, hogy a felelősséget vállaljunk a társadalompolitikai intézkedéseket, az emberek egészségének tartozunk ezzel, a földgolyó egészségének, az állatok egészségének tartozunk ezzel, jó úton járunk e felé ezzel az egyezménnyel. Örülök annak, hogy a plenárison ilyen nagy többség támogatta. Most szabad az út, várjuk, hogy a jövőben sikerre visszük ezt, szerintem pozitív eredményt hoz majd. Köszönöm. Thank you, Mr. Ack. Since, uh, Köszönöm, Ack úr. Tibárci asszony kért még szót, újra szót adok, hogyha Vivárci asszony parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony, szerettem volna kihasználni itt ezt a lehetőséget, ha már erről beszélünk, hogy ugye március 17-én fogadta ezt el a parlament, erről már szóltunk, én bennem felmerült a Minamatai Egyezmény ratifikációjának a kérdése. Ugye tudják, hogy a 27 tagállam aláírta ezt az egyezményt, de nem ratifikálták. Ugye annak idején még az ENSZ környezetvédelmi programjainak a, programjának a keretei között tárgyalták ezt meg, és 2013-ban fogadták el. Sokan írták alá, de csak 38-szal ratifikálták. Az USA, Kína közöttük van, de 50 ország ratifikációjára van szükség ahhoz, hogy, hogy 80 nappal ezután életbe lépjen az egyezmény. És hogyha jól tudom, akkor Genfben jövő szeptemberre irányozták ezt elő. Azt kérjük, hogy a tagállamok ratifikálják az egyezményt még ez előtt, hogy határozott jelzést küldjünk a világ többi részének. Tehát ez a kérdés, hogy Európa is ratifikálja, és hogy ezt meg lehet-e tenni még a, a COP előtt, tehát hogy a Genfi szeptemberi találkozó előtt nagyon fontos lenne ez az EU szempontjából. Köszönöm, mondja az elnökasszony. asszony. Danton úr ideért, úgyhogy ő a néppárti árnyékelőd, úgyhogy neki is átadom a szót. Désolé, mais je Köszönöm szépen, elnök asszony, elnézést kérek, mert egy másik bizottságban voltam, ahol szintén a jelentésemet tárgyalták egyszerre. Nos, január 2000, 2013. januárjában írták alá ezt az egyezményt, és ugye most hát több mint egy éve foglalkozunk ezzel a kérdéssel, tehát ugye a higany szennyezés negatív hatásainak a kiküszöbölés volt a téma. Elég, szerintem realista szöveget és ambiciózus szöveget fogadott el a parlament, tehát ezt üdvözölhetjük. És ez az európai jogszabályt is az ENSZ programjához igazítja a higanyjal szembeni fellépés témájában. Ez szerintem továbbra is élen kell járnunk, tehát példát kell mutatnunk másoknak. A gyors ratifikáció az pontosan lehetővé tenne az EU-nak azt, hogy a szeptemberi konferencián is ebben a szerepben legyen jelen, tehát ugye szeptemberben Genfben majd így fogunk megjelenni. Tehát mi mutassunk példát a lehetőségek határain belül, úgy tűnik, hogy minél előbb és minél gyorsabban a lehető legtöbbet meg kell, hogy tegyük. Köszönöm, hogy az elnök asszony, és kérem a bizottságot, kérdem a bizottságot, hogy kíván-e reagálni ezekre a megjegyzésekre. Igen, tudom, hogy már hozzászóltak a témához, de hogyha reagálni szeretnének, akkor visszadom a lehetőséget. Igen, talán a ratifikálásról elnök asszony gyorsan. Ami az Európai Uniót illeti, az Európai Uniós lépésre azért volt szükség, hogy a tagállamok a nemzeti ratifikációt le tudják zárni. Egyébként többen közülük már a záró szakasznál tartanak. Jelenleg az egyezmény 38 ratifikálásnál tart, tehát még 12-re van szükség ahhoz, hogy az egyezmény életbe léphessen. Hat ország hamarosan elvégzi a ratifikációt, ezt tudjuk, és a tagállamok közül is kaptunk még 6-7 tagállamtól azt a hírt, hogy készen fognak állni a határidő előtt, tehát az a reményünk, hogy az Európai Unió ratifikálása fogja majd kiváltani azt, hogy életbe léphessen ez az egyezmény, és akkor valóban ezt a Big Bang effektust el tudjuk érni, a világ állampolgárait megmenthetjük a higany szennyezés okozta károktól. Hát sok sikert kívánok! Jó, kívánom még valaki ennek. Köszönöm szépen akkor a prezentációt. Ezzel lezárjuk a hetedik napi rendi pontot. Következő pontunk a napirenden a géntechnológiai módosított kukorica piacon. Ez egy kifogás a 106. cikk alapján. Öt társelőadónk van ebben az ügyben. Bart Stace úr lesz az első. A mai napon az állásfoglalásra irányuló indítvány tervezetét fogjuk megbeszélni, tehát először megkapja a szót Stász úr. Köszönöm szépen. Más kollégákkal közösen egy kifogást készítettem, terveztem. Itt olyan kukoricafajtákról van szó, amelyeket ez érint és hogyha alaposan végigolvassuk a szöveget, akkor láthatjuk a Szingenta kérelmét és a bizottság állásfoglalását, mi szerint az engedélyt meg kéne adni. Itt valójában arról van szó, hogy bizonyos betegség elkerülésére az lehetőséget, de itt a glifoszát tartalmat is vizsgálnunk kell. Az EFSA egyébként szintén kidolgozott egy anyagot 2016-ban ezzel kapcsolatban, és ott egy pozitív eh, üzenetet lehet kiolvasni ebből, az EFSA véleményből, mert azt látjuk, hogy az EFSA munkatársak egy kisebbik fele viszont nem támogatja ezt, más véleményen van. Itt az engedélyezési eljárás során el kell, hogy mondjuk, hogy a Szinkenta nem csak az eredeti kérelmet terjesztette elő, hanem 20 alkombinációra is kiterjesztette ezt. Amivel itt gondunk van, az az, hogy a 20 módosított alkompozícióból jó néhány nem is létezik még, vagyis nem lehetett elvégezni a biztonsági tesztet sem. Ilyen jellegű kombinációk kapcsán elmondhatjuk, hogy nincsenek információk a tudományos szakirodalomban sem, és 20 ilyen alkombinációról beszélünk, de ezeknek ugyanolyan biztonságosnak kell lenniük, mint az eredeti termékeknek. A aki a tagállamok körében figyelemmel kísérte a konzultációkat, az láthatta, hogy több száz kritikus megjegyzés született a tagállamoktól, nincsenek bizonyítékok, tanulmányok, tudományos vizsgálatok, adatok, a hatásokat sem vizsgálták, nem lehetett még vizsgálni, vannak hiányosságok, a gyakorlati bevizsgálás során milyen hatással vannak a környezetre, a földekre, és hát a kisebbség véleménye, például Válló úr, akire itt hivatkozom, az azt mondja, hogy a 20 alkombináció esetében nem állnak rendelkezésre konkrét adatok, és a Szingenta a kérelem benyújtójaként sem adott kellő információt arra a kérdésre, hogy miért hiányoznak ezek az adatok, ezeket az indítványban el lehet egyébként elvosni a GK és L preambulum bekezdések tartalmazzák erre a hivatkozásunkat. Ez van az egész hátterében. A glifoszinát, az ammónium is szóba került, erről is vita folyik, toxikus hatásúak. A szaporodásra van káros hatással a glifoszát, a régi vita, ezt mindenki ismeri. Ez olyas valami, ami az elmúlt heti uh, vélemény elkészítés után még folytatódik, aztán az állandó, a tagállamok állandó bizottsága körében is van egy eljárás, ahol már egy első ülése sor került ebben az ügyben, és a 28 tagállamban csak 10 volt olyan, amelyik az Európai Bizottság javaslatát támogatni tudta. Vagyis a lakosság, az európai lakosság 38%-a van itt képviselve, csupán ezért gondoltuk a kollégákkal, hogy ezt a kifogást megfogalmazzuk és beterjesztjük. Megfelelő érveket állítottunk fel, feketén-fehéren holnap lesz erről szavazás. Remélem az összes érvet megértik, a kollégák szerepelnek a szövegben, és azt kérem, hogy támogassák ezt az öt ember által elszállított anyagot. Köszönöm szépen. Az társ előadókat kérem, ha van egyáltalán valaki, és hozzá kíván szólni közülük. Van-e tehát társ előadó? Ha nincs ilyen, akkor az árnyék előadók köréből a Júzó asszony parancsolja. Köszönöm szépen. A néppárt nevében a következőket szeretném elmondani. Mit már elhangzott? Itt egy GMO, kukorica, engedélyezésről van szó, élelmiszer takarmányban és élelmiszer kiegészítőkről van még szó, ez, amelyben alkalmaznák ezt a kukoricát. A kifogással kapcsolatban azt tudom mondani, hogy egy végrehajtási jogszabályról van szó, az Európai Bizottság a mandátumában erre hivatkozott. A koherencia miatt elmond, el kell, hogy mondjuk, hogy nincsen oka ennek a kifogásnak. Ez egy visszaélesít az Európai Parlamentben a hatáskörünket tekintve hiszen itt végrehajtási jogszabályról van szó, és az EFSA szakértői véleményt megkérdőjelezik eh, öt részben. Ez egy kisebbségi vélemény, azt kell, hogy mondjam, vagyis egy véleményt a többség véleményével állítanak szembe, sőt, afelé állítanak, és az EFSA eh, szakértői véleményével is szembe mennek hogy egy kisebbségi vélemény van itt, az nem azt jelenti, hogy teljesen érvénytelen az egész eh, indítvány. Mi mindig azt mondjuk, hogy nem lehet megkérdezni tudományos eh, véleményeket, csak mert nem tetszenek. Tehát pozitív volt az EFSA hozzáállása, egyes eh, a glifoszáttal kapcsolatos bekezdésekről érdemes beszélni, persze, de ennek itt nincs értelme, mert uh, itt nem a termesztésről beszélünk a kukorica kapcsán, hanem az állati takarmányozásban történő felhasználásról. Tehát nem a glifoszát alkalmazásáról beszélünk ebben az összefüggésben. Szerintem nem kéne megszavaznunk ezt a kifogást. Függetlenül attól persze, hogy a frakcióban is vannak, akik ezt másképp látják. Köszönöm szépen a Jusszó asszony, Grosztet asszony. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is csatlakozom ahhoz, amit Pilar Ayuso kollégám elmondott. És azt is elmondom, hogy már több tucatszor tárgyaltuk ezt a témát, a Meri, tehát érdemekkel kapcsolatban nem sok mondani való van, mert az érdemi részről már sokat beszéltünk, a formáról viszont nem. Egyre több delegáltatust fogadott el a bizottság, ez engem aggaszt, tehát egyre több jogszabály van, és a szakértők pedig nem kapnak ellenőrzési lehetőséget. A gémódosított termékek esetében ugye az EFSA a felelős hatóság, és szerintem sajnálatos, hogy a kifogásokat mindig visszautasítják, állandóan a szakbizottságunk napirendjén landolnak ezek, és tulajdonképpen mint, mint hogyha mi egyfajta elsőfokú bíróság lennénk állandóan ide kerülnek ezek a kifogások, és elveszítjük a hitelességünket. Megvannak a precíz, pontos jogszabályi keretek, amelyeket az Európai Bizottság úgy tart be, hogy az EFSA elemzését veszi figyelembe, tehát annak alapján. Úgyhogy jó lenne, hogyha, nem, hogyha abba hagyná a megkérdőjel, az állandó megkérdőjelezést és állandó kifogásokat nem emelne. Az én véleményem szerint ez egy jó példa, a 106-os cikk 2-es bekezdéséből idéznék, tehát a rendeletből. Ugye itt ott van, hogy a kompetens bizottságnak be kell adni a parlamentnek egy tervezetet az intézkedésről, akkor, hogyha ez túllépi a hatáskörét, de két oka is lehet ennek a kifogásnak, tehát egyfelől, hogyha túllép a hatáskörén, vagy hogyha az Európai Uniós jog ellenében megy. Tehát e kettő közül, mivel egyik sem igaz, ezért a kifogásnak nem lehet helyt adni. A mi szakbizottságunknak meg kellene fogalmazni valamilyen fajta szabályt a kifogások befogadására, és ezt más szakbizottságok is megteszik itt az Európai Parlamentben, szerintem a jó működésünkhöz lenne erre szükség, hogy ne árasszanak el bennünket a kifogások. Köszönöm, elnök asszony. Teljesen egyetértek önnel. Én is láttam ezt a nagy számot, és nagyon fontos a kifogások esetében, hogy a szabályok szerint lépjünk fel, vagyis eh, nagyra becsülöm a javaslatát, üdvözlöm ezt, és a koordinátorok szintjén kéne erre kitérnünk szerintem. Eh, kollégákat szeretném megkérni, hogy keressünk jobb lehetőséget, hogy a kifogásokkal foglalkozni tudjuk. Köszönjük szépen a javaslatát. Pányi úr. Igen, elnök asszony, kedves kollégák, ez most így pont jól jön ki, mert én pont az ellenkezőjét gondolom annak, amit itt hallottam az előbb. Tehát ez egy olyan téma, amely politikai jellegű, és ugye mi vagyunk itt a az európai állampolgárok választott képviselői, tehát igenis véleményt mondhatunk és nagyon hasznos ez a kifogásokkal kapcsolatban, szerintem nem csak hasznos, hanem gyakorlatilag meg is védjük azt az 500 millió személyt, akit ugye európai állampolgárt. Tehát gyakran sajnálkozunk az Európai Unió rossz imázs, miatt, ugye, hogy az állampolgárok szemében nem jó ez a kép. Hát, vannak olyan dolgok, olyan lépések, amelyek bizonyos ágazatoknak nem okoznak nagy örömet, hát az intézményünk imázsát talán javíthatják, úgyhogy végül így akkor nem csak a nacionalisták és az Európa ellenesek hallatják a hangjukat majd az európai választásokon, ahogy sajnálatosan erre példa volt 2014-ben, de hát ugye most azért mondom, hogy Guillaume Balázs kollégámat helyettesítem ma, aki nem tudott eljönni az elnökválasztási kampányban elfoglalt Franciaországban, és megkért engem, hogy helyettesítsem. Ahogy ugye önök is tudják, a kollégám több frakcióból több kollégával dolgozik ezen a témán, hogy ha vegyék tiszt, tartsák tiszteletben a parlament véleményét a gémondosított termékek, élelmiszerek kapcsolatban. Ugye tudják, hogy itt 20 különböző fajtáról van szó. Vannak olyanok, amelyek glufozinát, ammónium, illetve glifozát tartalmú gyomírtók, a szemben ellenálló kukoricafajokat érintenek, akkor vannak olyanok, amelyeket az állattakarmányozásban használnak fel, és van egy olyan kombináció, hogy a BT11, 59122, GA21 kombináció, tehát precízen kell ezt megfogalmazni, mi az egészség a Környezetvédelmi Közegészségügyi Bizottságban mindig így járunk el. Vannak olyan fajták tehát, amelyekhez semmifajta biztonsági, semmifajta vizsgálatot, pontos adatot nem végeztek el. Nincsenek konkrét adatok, és ez a E, ezzel a 20 al kombinációval kapcsolatban nem e, bocsátottak a rendelkezésünkre elekendő információt, és azt sem magyarázták meg, hogy miért hiányoznak ezek az információk, és hogy e, miért nincs ezekre szükség, a, azt igazolandó, hogy nem jelentenek ezek kockázatot. Tehát ennyi volt kollégám álláspontja. Itt Elnézést kérek, ugye több időt vett igénybe, mint beterveztük, ezt jeleznem kellett. Ketten kértek még szót a képviselők közül. Hárman. Hányan? Hárman. Piat, Piatekainen képviselőasszony parancsoljon. Köszönöm szépen. Alapvetően kétféle kockázatra beszélünk. Itt vannak eh, egyszerű kockázatok és megfordítható kockázata, eh, és eh, ugyanígy, hogyha megfordíthatatlan kockázatok állnak fel, akkor az rendkívül káros és veszélyes. És fontos meg, mert nem nagyon tudunk vele mit csinálni, és erre szólítok fel. Ami Nothing Khaled készített egy könyvet ezzel kapcsolatban. A GMO, a nukleár, az endokrin disruptorok területe, ez egy a rossz irányú mozgás, rosszul távon igenis rosszul járunk vele. És hogy hosszú távon használjuk, akkor nem sajnálhatjuk utólag, és megfordítjuk a dolgot. Nem lehet ezt helyreállítani. Pontosan erről beszélünk. Ez az oka annak, hogy nemzetközi egyezmény, egyezményekben az elővigyazatosság elvét alkalmazó környezeti ügyekben óvatosnak kell lenni. Ezért is vagyunk óvatosak a gmo kapcsolatban. Nem fog ez minket azonnal megölni, de hogyha a kockázatok olyan úgy mutatkoznak, hogy mi nem ismerjük még őket, nem tudunk róluk. Ami történik ilyenkor az az, hogy utóbb derül ki, hogy nagy hibát követtünk el. Ezért fontos a kifogás. Itt nem egy technikai dologról van szó, hogy valamivel több vagy benne, mint megengedett. Fordítva kell feltenni a kérdést, az Európai Bizottság részéről talán túl sok elfogadás jelentkezik, túlságosan elfogadóak ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen még mindig vannak szabályok itt a parlamentben, ezeket be kell tartani. Nem mondom, hogy nem fontos, amit csinálunk, de meg be kell tartani a szabályokat is, Görling asszony. Köszönöm szépen. A kollégák figyelmét felhívom arra, hogy a komitológiai szabályzat szerint az Európai Parlament kifogást csak az Európai Bizottság végrehajtási hatáskörök kapcsán fogalmazhat meg. Itt konszenzusról van szó, de az Európai Bizottság nem lépte túl a végrehajtási hatáskörét a GMO rendelettel kapcsolatban, és ezért legalábbis nem jelentkezik semmi amíg meggyőzne erről. Vagyis minden alkalommal, ha a GMO kifogásokról beszélünk, akkor a jogi szolgálathoz fordulunk, hogy kommentálja, mi történt történik itt a kifogással kapcsolatban. Ami a tartalmat illeti, be kell, hogy lát, lássam, hogy van értelme számos kollégának, és az EFSA kisebbségi véleménye is számít, de ez egy kisebbségi vélemény, ezt hangsúlyozom, ami pedig a tudományos testületet illeti, amely mandátummal rendelkezik. Hogyha saját maga nevezik ki erre, akkor ezen a többség, ez ez a kisebbség a tudományos közösségnek itt, amelyik emögé beállt, akárhogy is nézzük, a társ döntés a határozathozatal kapcsán mandátumot kiosztottuk a végrehajtási hatáskörrel kapcsolatban, hogyha a végrehajtás élőfordul, akkor, és ezt lehetővé teszek, akkor a későbbiekben minden ilyen megoldást megkérdőjelezhetünk ki. Tudományos alapokból indulunk ki, és független biztonsági értékelésekre van szükség. Ez a helyzet tehát, ami most kialakult az Európai Unióban, ezt elismerik az egész világon példaértékűnek és a nyelvezetet tekintve is legyünk óvatosak a megfordítható kockázat nem azonnal fog megölni bennünket, miről beszélünk. Tehát egy elképesztő dolog, amit mond. Ő azt mondja, hogy valamikor megölesz bennünket. Tehát ez felelőtlenség, ez a szóhasználat. Semmiféle bizonyíték nincs arra, hogy a GMO termékek megölnek bennünket. Tisztán politikai kockázatokról szabad beszélnünk itt. Köszönöm szépen, Görling asszony, Rivas asszony. <laughs> Madame Rivasi, merci. Bon, alors, moi, je suis un peu surprise. Rivázi asszony, köszönöm szépen. Én egy kicsit meglepődtem, hogy a, a, ezeket a kifogásokat most kérde, megkérdőjelezik, mert hát azért mégis ez ez ide tartozik a parlamenthez, hát hogyha nem, lehet, nem lenne ezekre lehetőség, akkor nem lehetne megkérdőjelezni azt, hogy mit tesz a bizottság, hogy most a, a génmódosított kukoricát elfogadják, vagy engedélyezik, vagy az a tény, hogy az EFSA mondjuk pozitív véleményt ad. Hát ugye tudják, hogy hogy működik az EFSA, tudják, hogy mennyi az összeférhetetlenség, tudják, hogy 75 tanulmányt kértünk a glüfozátról, és ezeket nem hozták nyilvánosságra. Hát akkor hogy akarják, hogy bizalmas kiadványokkal kapcsolatban hozzanak utána véleményt, hozzanak döntést. Hát mire jó az az egész, hogy mondjuk engedélyezik, a glifozát rezisztens génmódosított kukorica használatását, és közben nézzék meg, hogy itt megjelenik a Monsanto Paper nevezetű dokumentum. Vannak olyan gazdák, akik merrákot kaptak, akik bíróság elé vitték a Monsantót azért, hogy a jegyzőkönyveket nyilvánosságra hozzá. 250 oldalt ugyanis titkosan nyilván, titkosnak nyilvánítottak. A Monsanto lefizette a szakértőket, James Perry-t közöttük, aki a glifozát nagy szakértője, több száz tanulmányt, több tucat tanulmányt adott ki, és bizonyította, hogy mutációt okoz ez az anyag, tehát a Monsanto mindent megtett, hogy ezek a tudósok más információt közöljenek és a tudósok azt mondták, hogy nem, a tudomány, hát ugye a tudományról beszélünk, én is tudós vagyok, ez azt jelenti, hogy el kell végezni a tanulmányokat. Itt van a kezemben, és ez megkérdőjelez mindent, amit az EFSA fogalmazott meg, vagy az ECA fogalmazott meg, mert itt most már nem csak arról van szó, hogy endokrin diszraptor, hanem mutagén és karcinogén is. Tehát az EFSA pozitív véleményt adott, a bizottság ezt követ, tehát engedjék már meg nekem, hogy én akkor az EFSA értékelésének a minőségét megkérdőjelezzem itt. És akkor még egy dolog, miért van szükség a kifogásra? Azért, mert nem értenek ezzel egyet a tagállamok. Nézzék meg a szakértői bizottság utolsó ö, ülését, hogy hányan, szavazták melle, hányan szavaztak mellette, és hogy 13-an ellene voltak. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy nem csak a parlamenti képviselők véleményéről van itt szó, hanem igen jelentős számú tagállamról, akik nem akarnak hallani a gén módosított kukoricáról, a glifozáttal szemben ellenálló, mert ez egy karcinogénszer, és mutagénszer. Elnök, kérem, hogy tartsák be a két perces hozzászólási határidőt, hogy mindenki kapjon lehetőséget. Van-e még képviselő, aki szólni kíván? Hm? Madame Grosset, encore une fois? Grosset Simplement, euh, nem, köszönöm elnök asszony, elnézést kérek, és sajnálom, mert mindig belevágunk ebbe az igen kényes vitába a génmódosított élelmiszerekről. Hát azért legyünk már észszerűek. A géntechnológia segítségével találtunk, vagy fedeztek azért fel hasznos szereket és gyógyszerek felfedezését is ezekhez lehet kötni, tehát azért ne legyünk ennyire elítélőek, és amikor arról van szó, hogy a bolygón több milliárd embert élelmezni kell, akkor azért lehet, hogy elégedettek lehetünk a gémódosított növényekkel. Van-e még valaki kérdezi az elnök? Ha nincs, akkor a bizottságnak adom meg a szót. Elnök asszony, köszönöm szépen, hogy a bizottság nevében szólhatok. Természetesen nagy érdeklődéssel hallgattuk az összes hozzászólást. Nagyon röviden szeretném a legfontosabb elemeket kiemelni az engedélyünkből, a tervezetből. Először is szeretnék ragaszkodni ahhoz, hogy az eljárási lépéseket betartotta a GMO szabályzat kapcsán az Európai Bizottság is, és egy átfogó kockázatelemzést végeztünk, amely figyelembe vette a potenciális hatásokat a környezetre, az emberi és állati egészségre, és a tagállamoknak természetesen lehetőségük volt, hogy kommentálják a kockázatelemzést, az EFSA is véleményt készített, és kifejtette a saját véleményét ebben, mint mondtuk, az állandó bizottságban a rendelet összefüggésben a 2003-as rendeletről van szó, amely lehetővé teszi a GM alkalmazást, vagy előírja az ide alkalmazást. Az EFSA értékelte ez alapján a hozzájárulásokat, és új bizony nyitékok nem kerültek elő, amelyek a pozitív megközelítést megkülönjelezték volna. Tehát az Európai Bizottságnak azt a javaslatot kellett készíteni a tagállamok számára, egy tervezett formájában az engedélyeivel kapcsolatban, és ö, Természetesen magas szintű védelmet kell biztosítani az, az emberi élet, a környezet, az ember és az állat egészségügy, egészség számára. ez, január 27-én fogadták ezt el, és önök is tudják, hogy nem volt olyan vélemény, amely mellett vagy ellen lett volna, és ami pedig konkrétan a tudományos elemeket illeti az EFSA, GMO panelja egyre nagyon alapos megközelítést alkalmazott, és az összes hús szubkombinációt, alkompozíciót figyelembe vette, és úgy gondolja, hogy nem tartalmaz ez veszélyt, és alapvető adatokat vizsgáltuk az ötelem kapcsán, amelyek eh, ezt az anyagot befolyásolják. Ez ez a válasz arra, ami egyébként az állásfoglalás szervezetben, tervezetben szerepel, miszerint nem elég vizsgálatot, meg nem elég adatot szolgáltattak, tehát elnézést. Ami pedig a kommentárokat illeti, a peszticidekkel kapcsolatban itt növényvédőszerek kapcsán. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy az idevágó engedélyező peszticidek kapcsán um, egy külön idevágó jog, jogalkotás része is természetesen, annak függvényeben, hogy elfogadnak, vagy nem fogadnak, engedélyeznek, vagy nem fogadnak egy növényvédőszert, az a termék, amit piacra hoznak, a, mindenképpen be kell tartani a maximális maradvány szinteket. Ez az engedély egyik lényege. És a terméknek a, a maradványokat be kell tartani, az ivaga előírásokat, amelyeket minden termék kapcsán előírnak. Ez, ezt nem termesztik, ezt a kukoricát Európában, ezt takarmányként, élelmiszerként hozzák be, vagyis be kell tartani a maximális értéket és hogyha ezt a maximális maradványértéket megváltoztatják a jövőben, akkor ez vonatkozik a GMO kukoricára is. Vagyis nagyon fontos különbséget tenni a GMO és a peszticid szabályozás között, bár a gyakorlatban be kell tartani a maradványértékeket. Természetesen alaposan végighallgattam az összes kommentát, kollégáim is ezt tették, de alá kell húznunk újra, hogy az Európai Bizottság az összes eljárási lépést megtette, és nagyon nehéz elfogadni azt, hogy bármi módon túlléptük volna bárhol a hatáskanokat, mert ezt nem tettük, és az összes lépést betartottuk, és az EFSA részletes véleményt készített a kukoricával kapcsolatban, és az Európai Bizottság is eleget tett a kötelezettségének. Köszönöm szépen a figyelmüket! és abban bízom, hogy megértik ezek után, hogy ez a tervezette engedély miért indokolt, hiszen tudományos alapokból indul ki, ezek stabil alapok, és ennek szellemével teszünk be a következő lépéseket. Köszönöm. Mégis szavazunk róla holnap, a, meg a plenárison is, az április első ülésen. Megyünk tovább. Következő témánk, napiret szerint, egy, van érdekes téma lehet, úgyhogy a kollégám is megjött. Még egy kifogás, a Triton x 100 témájában. Görling asszonynak adom meg a szót, ő a jelentéstevő tudni. Köszönöm szépen! Ez a kifogás kicsit különbözik az előzőtől annyiban, hogy ennek alapja az a jogunk, hogy kifogásoljuk a rossz a jogszabályokat, és nem pusztán az, hogy mondhatunk ezek a kapcsolatban valamit, mert hogy ez egy delegált jogi aktus, és ebben kötelességünk és jogunk, hogy vizsgáljuk és akár ellenezzük. Azért vizsgáltam, mert az jogszabályi tervezetet, mert a ö, kihatásait negatívnak tartom. A szélesebb körű ö, a toxikus ö, veszélyes anyagok listára került ez a ö, termék, ami a meggyőzője lehet a közvélemény számára, ám itt voltak éppen nem az anyag sajátságaitól, hanem a felhasználás módjától függ a veszélyessége. És közegészségügyi haszna lehet, hogyha a egészségügy megfelelően használja, tudnék, deaktiválja a vírusokat, és a fehérét szennyező elemeket eltávolítja, a gyógyszereket biztonságosabbá teszi, az Európai Gyógyszerügyi Hatóság és a WHO is ajánlja rákkezelésre, cukorbetegség kezelésére, homofília kezelésére, vérplazmában, diagnosztikai orvosi felhasználásban, és folytathatnám a sort, hol még ajánlják. Fontos összefüggésében látni tehát ennek az anyagnak a szerepét, amikor e kifogást mérlegeljük. Szerintem az Európai Bizottság jelenlegi javaslata nem garantálja azt, hogy továbbra is lehet használni majd az élettudományok terén ezt az anyagot biztonságos körülmények között. Szerintem az Európai Bizottság nem tud ilyen garanciákat kínálni, mert nem végzett hatástanulmány, sem kockázati opció elemzést az élettani, vagy az egészségügyi ágazat bevonásával. A legnagyobb agály számomra az engedélyezés hossza, és bár nincs meghatározott maximum engedélyes időszak, biztosan tudják kollégáim, hogy elméletileg e, mindenre lehetőség, de a gyakorlat azt mutatja, hogy de facto 12 éves a maximum időszak a valóságban. A 12 éves engedélyezés nem veszi figyelembe az orvosi, a gyógyszerészeti termék életciklusát akár 15 évet figyelem igénybe vehet egy, orv, egy gyógyszer tesztelése, míg a, a gyártási folyamatban az engedélyezés nem fedi le a teljes életciklusát a terméknek. Ez pedig felveti a kérdés, mennyire életképes a, a gyártása ennek a fontos terméknek az európai ágazatban. Van néhány inkonzisztencia is ezen kívül még a bizottság javaslatában, ahogy az F pontja a javaslatomnak kivételt javasolna az orvosi termékekre vonatkozóan, de nem a gyártásában ezeknek a termékeknek. Tehát a végső orvosi termékek ugyan kivételt élveznek, de a gyártás során ezek az anyagok nem élveznek kivételt. Számomra ez nem logikus. Érdekelne az Európai Bizottság véleménye ezzel kapcsolatban. Vannak más aggájaim még. Az a tény, hogy a bizottság eddig nem feleztett ki a e, tanulmányt az orvosi termékek, egészségügyi termékek szennyező hatásával kapcsolatban. Aztán a bizottság külön engedélyezi a felhasználásért, tehát a farma jogszabályok alapján megyetoknak. Az, hogy nincs közvetlen bizonyíték arra, hogy ez bármilyen közvetvédelmi negatív hatást okozna, és a Triton felhasználó gyártókat nem érinti mindez. Úgyhogy az, az, az, úgyhogy az európai gyártókat ugye kizárnánk, de a terméket tovább használnánk. Szerintem a bizottság módszertelen nem ad választ ezekre a nagyon fontos aggályokra. Aránytalan így módon és a REACH irányává a meghatározott célokat szem előtt éveszti. Tudom, hogy 11 másik anyagot tenne a listára, sajnálatosnak tartom ezt, hangsúlyoznám, hogy az Európai Bizottság kapcsolta össze ezeket az anyagokat így módon, és a bizottság a koffeinnel kapcsolatos egészségügyi állításokkal szemben is kifogást emeltem, ez összekapcsolással kapcsolatos. Várom a bizottság válaszait és kollégáim nézeteit a kérdésekkel kapcsolatban. Köszönöm szépen a képviselőkért. Szó most az árnyék előadók, illetve helyett képviselőik. Grossz lett asszony elsőként. Euh, Köszönöm, Maulu kollégám nevében szólok, aki nem tudott itt lenni. Én most megmutatom a kollégáknak, hogy nem ellenzem én a kifogásokat mindig. Én most úgy gondolom, hogy ez egy valóban megalapozott kifogás, már amiről most beszélünk. Azért, mert úgy tűnik nekem, hogyha valami a 14-es, a RICS rendelet 11-es mellékletébe tesz valamit, tehát előzetes engedélyezéshez kötött anyagok. Egy olyan család, egy család, mint a Triton X, de is, amiben a Triton X is tartozik, akkor szerintem valóban igazam van Görling asszonynak, hogy ezt gy- több orvosi termékgyártásában használják, gyógyszerek és egyebek előállításában, és a vírus inaktiválásra is. E tekintetben nyilván az Európai Gyógyszerügynökség engedélyezi, tehát a Triton X 100 hogyha a REACH engedélyezési listára tesszük, akkor ennek akkor lenne, lehet értelme, hogyha ezt a terméket, ezt az anyagot más gyártási folyamatokban használnák fel, használják fel, mint például a festékben, és így tovább, de ez nagyon káros a biológ, biotechnológia ágazatra nézve. Tehát akkor is, hogyha ez a döntés nem vezet ennek az anyagnak az, a betiltásához, előzetes engedélyezéshez köti, ami időt vesz igénybe, és ami azt jelenti, hogy bonyolítja az eljárásokat, nagyon komoly jogbizonytalanságot vezet be a vállalkozások számára, amelyek ebben az ágazatban működnek. Tehát a gyógyszerek esetében nagyon sok és hosszú a szabály, és mi, az, hogy minden alkalomban újra és újra engedélyt kell kérni, ugye az Atiriton X100 miatt, akkor a gyártási, bizonyos termékek gyártási folyamata fog felborulni. Olyan termékeké, amelyek nem jelentenek közegészségügyi kockázatot. Ez oda is vezethet, hogy bizonyos termékeket visz, kivonnak a piacról, olyanokat is, amelyek akár elengedhetetlenek lennének a fogyasztók számára anélkül, hogy valódi közegészségügyi kockázatot jelentenének, tehát én teljes mértékben támogatom Görling asszony álláspontját, és amit elmondott, és ezért kértem szót. Köszönöm. Köszönöm. Következő Pak úr. Um, Köszönöm szépen, elnök asszony. Örömmel vitatjuk meg a megfelelő kifogásokat, és indokoltnak tartjuk az ellen, hogy bizonyos anyagokat, a 40-es, a rés 40-es melléketebes anyagokat egy körbe foglalva kivételek. A Triton X100 kereskedelmi név alatt a biofarmaceutikai orvosi gyógyszergyárak és a klinikai vegyészet használja, nagyon pozitív hatásokkal, ahogy Wörling asszony is kiemelte. Mégis ezek a, ezt az anyagcsoportot olyannak tekintette, amelynek lebontása, lebomlása veszélyes lehet a Triton X4 oktilfenolra bomlik le, ami egy nagyon súlyos, toxikus anyag, emberi égiségű és ártalmas karcinogén. Így módon a 40-es melléket betartozik kétségkívül. A Triton x 100 használata azért a környezetre káros lehet, és így a bizottság javaslata a REACH irányelv céljait követi, és ki kell vonni a hat az engedélyes hatály a delegált jogi aktusra vonatkozó bizottsági javaslat. 12 anyagot jelöl a RICS 40 melléklet alapján, melyet nem lehet a szanszedét alapján alkalmazni, és amelyekre vonatkozóan megadják a hatás, az engedést. Ez nem tiltást jelent mindez, hanem egy újabb lépést az engedési folyamatban. A tiltás csak akkor valósulhat meg, hogyha nincs enged, nem valós meg az engedélyezés. Hogyha a kivételt jóvá hagynánk, akkor az a 12 anyag nem kerülne a 40-es melléklet listájára, és ez nagyon aggályos lehet. A vonatkozó pontja alapján, amelyet a 2014. február 6-án adott ki a gyógyszerészeti ügynökség, nincs ok arra, hogy minden veszélyes anyagot levegyünk a listáról, csak azért, hogy egy anyag esetében a sunset időszak meghosszabbítható legyen a rígy értelmezésében. A szocialista frakció nem támogatja ezt a kivételt, ezt a ellenvetést. Um, Köszönöm szépen. Rivászi asszonyt kérdezem, van -e még valaki, aki szót kér a témához kapcsolódóan? <laughs> Ha nem, akkor zárom a listát, és megadom Rivászi asszonynak a szót. Most öné a szó, asszonyom. Köszönöm. Egyetértek egyébként Pok kollégámmal. van itt egy problémánk. Én üdvözlöm a bizottságot, ugye a RICS 14-es mellékletében itt a nagyon komoly agályra adó anyagok szerepelnek, amelyeket betiltanak a majd a piacon. Tehát itt a talátok is itt vannak. Görling asszony javaslata, tehát alapján 12 anyag van itt, amelyeket nem tiltanak be. Ugye miért? Azért, mert van egy cég, amelyet Elililinek neveznek, amely forgalomba hozza a Triton X százat. Nem igazán a Tritonnal van a probléma, hanem azzal, hogy ennek a vírusellenes anyagnak a bomlása egy oktifenol anyag létrejöttéhez vezet, amely viszont endokrin tehát, hogyha elfogadjuk Görlig asszony kifogását, akkor az a 12 anyag, amelyek komoly aggályokra adnak okot, nem kerül a, a tiltott kategóriába, és akkor azt mondják nekem, hogy hát igen, de ez nagyon fontos a gyógyszerekben, ez az anyag, de hát hogyha ez a helyzet, akkor az Elili laboratórium továbbra is ugye forgalomba tudja majd hozni a tritonját, és 24 hónapja van arra, hogy, meg, hogy még azt is kérvényezze, hogy az engedélyt meghosszabbítsák. De hát a laboratóriumnak kell ezt elintézni önállóan, és csak azért a 11 másik betiltatandó anyaggal szemben is fölép, hogy a saját kis bizniszét megvédje mi azért küzdünk, hogy az emberek egészségét súlyosan érintő anyagokat ö, tiltsák be. Hát, hogyha itt van ez a cég, itt van ez a labor, ö, és ennek a lebomlásában egy nagyon veszélyes molekula jön létre, hát akkor tessék, igazolja a cég, a labor végezze el a munkát. Egyetlen egy termék miatt 12 nagyon veszélyes, komoly agára okot adó termék betiltása nem történik meg. Szerintem nincs hely ennek a kifogásnak. Köszönöm. Most köszönöm szépen, a bizottságot illeti a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Válaszképp azon érvekre, melyeket Görling asszony vázolt fel állásfoglalás tervezetében. Engedjék meg, hogy gyorsan megemlítsem, hogy voltaképpen nem delegált jogi aktusról van szó, hanem egy elfogadandó rendeletről, amelynek a vizsgálata folyik, hiszen a REACH még nem került a Lisszaboni szerződés szerint elfogadásra, és hogy Görling asszony mondta, az engedélyezés az anyagok saját belső tulajdonságára vonatkozó döntés az első lépésben. A másik lépés az, hogyha eldöntjük, hogy bizonyos anyagokat a 14-es mellékletben listázunk, az a REACH irányelv hatába eső lépés, az nagyagára okot adó anyagok a 14-es mellékletben, azon döntés alapján kerülnek, amelyek a be, anyag belső tulajdonságaira alapoznak még a kockázatot, akkor mérik, hogyha a bizottság megadta vagy megtagadta az engedélyezést. A pályázónak bizonyítani kell, hogy a kockázatokat kezelte, vagy az, hogy az anyag használatából eredő előny túlsúlyban van a kockázatokkal szemben. Görling azon konkrétan azt kérdezte a bizottság, mit, mit gondol arról a tényről, hogy a gyógyszerzeti termékekben szereplő anyagok nem esnek a REACH hatája alá, míg a Triton X100 pedig gyártásban vagy sem alá esik. Ez tény, mert a REACH vonatkozó cikke kimondja, hogy olyan anyagok kivételt élveznek, amelyek gyógyszerzeti termékekben szerepelnek, de nem a gyártásban levők, más anyagok is benne vannak, rajta vannak a törvényes listán, amelyek pontosan ezt, ebben a helyzetben vannak, például olyan oldóanyagok, amelyek egy egy gyártása során használnak, de már nincsenek benne a késztermékben. Ezeket engedélyeztetni kell a RICS alapján. Több engedélyt már kiadott az Európai Bizottság ilyen anyagokra vonatkozóan, vagy az a pozitív véleményt formált ilyenekről, és azt ajánlotta a bizottságnak, hogy adja meg az engedélyt. Mutatja ez, hogy a gyógyszer iparág szempontjából kezelhető a folyamat, A engedélyezés működik, többször kaptak engedélyt. Ami az engedélyezés időtartamát hosszát illeti, Görling asszony fontos elemként érvelt ezzel, és bizony csak egyet is ért azzal, hogy a 12 év, amelyről Görling asszony beszélt, jelen pillanatban egyfajta külső, felső határ Az ECA eh, elemzés alapján valósult meg, de a jogi anyag, a jogi szöveg nem tartalmaz ilyen meghatározást. Akár 12 évnél hosszabb felülvizsgálati időszak is elképzelhető. Az Európai Bizottság most eh, mutatott be egy gyakornyagot a tagállamok eh, illetékes hatóságainak arra vonatkozóan, milyen esetekben képzelhető ilyen hosszabb időszak, és a gyógyszerzett termékek egyike azon termékkörnek, amelyeknél indokolt lehet ilyen hosszabb időszak meghatározása. Azt is kijavítanám, amit többször említett eh, a jelentéstevő, az engedélyezés maga nem időben meghatározott. Ha megadják, akkor rendszeres felülvizsgálat alanyai, de nem korlátozottak időre vonatkozóan, nem egy bizonyos időre adják az engedélyt, nincs ilyen végső határideje. Ami pedig a bizonytalanságot illeti, Grosztert asszony utalt erre, ezt gyakran halljuk, minden vállalattól, minden ágazatban, minden anyagra vonatkozóan ezeket a panaszokat, amelyeket engedélyeztetni kell. Ez is helytálló sok esetben. Az Európai Bizottság nagy erőfeszítéseket tett, hogy, a, hogy az előreláthatóságot, tervezetőséget javítsa, hogy publikáljuk, hogy mely terv, évekkel azelőtt jelezzük hogy egy-egy anyag a 14-es listára kerülhet, mielőtt oda kerülne hogy fel tudjanak készíteni a gyártók, és nagy erőfeszeket teszünk az EK-val együtt abban, hogy garanciákat adjunk arról, hogy ezek a felülvizsgálati időszakok, amelyekről az én beszéltem, hogyan kerülnek meghatározásra. Egészében tehát azt gondolom, hogy az előreláthatóság és bizony, biztonság eh, témájával kielégítően foglalkoztunk, és a gyógyszerezeti ipar már sikerrel kezelte a folyamatot, több alkalommal kaptak ilyen engedélyt, és ö, használják azt. Görling asszonynak az az érve, miszerint nem volt kockázatmenedzsment opció kidolgozás, amely az ágazatra konkrétan vonatkozna, helytálló, mert mi, mi, mikor a német hatóságok elvégezték ezt a kockázat menedzselési opciót, nem ismerték ezt a fajta felhasználási módot, így mondom nem képezte tárgyát annak, az elemzésnek. Ám a folyamat során, amelyben az ECA rangsorolta ezt az anyagot, ezt a molekulát, és amikor egy másik közkonzultációban a társadalmi gazdasági hatásokról tájékoztattak bennünket, tájékozottunk, akkor az ipar által felhalmozott érvek alapján arra jutott az Európai Bizottság, hogy ezen anyag többféle felhasználása miatt az engedélyezés indokolt, és nincs nem látunk okot arra, hogy a gyógyszer gyártási ágazat kivétel kapjon, mert erre nincs jogi alap. A rizsnek nagyon-nagyon korlátozottak azok az elemei, amelyek alapján egy ágazatnak derogációt adhatna. Az Európai Bizottság meglátásában ez nem elégült ki. Úgyhogy ha még kérné is az állásfoglás, azt, hogy függesszük fel szabályost, és végezünk még egy kockát elemzési, úgynevezett kockázat kockázatmenedzselési opció elemzás, valószínűleg ugyanarra az eredményre jutnánk, ahol most vagyunk. És még egy utolsó gondolat. Szivázi úr felvetésére nem csak egy vállalat használja ezt az anyagot a, gyógyszer, a gyógyszerésztei és orvosi termékek gyártásában, hanem több cég is, több gyártóvállalat is, ami az, azokat az oldóanyagokat, oldószereket illeti, amelyekről már beszéltem korábban. Szerintem itt is lehet sikeresen engedélyezést kérni és kapni, és azok az előnyök, amelyeket ez az anyag hoz, például a vírusok anyagtívulásában, mind-mind olyan érvek, amelyeket megfelelő súlyjal figyelembe vesszük, vagy veszik az engedély kiadásakor, illetve a felülvizsgálati időszak meghatározásakor. Köszönöm. Um, Köszönöm szépen. Ezt a témát ezzel lezárjuk. Holnap szavazzunk, és április 1 plenárisom. a A következő napi rendi pontunk itt egy jelentés tervezetet kell megvitatnunk. Kész is vagyunk erre a vitára. Linz úr a körünkben van az előadó. Ez azt jelenti, hogy meg is adom neki a szót, hogy bemutassa a saját tervezetét. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget ad arra, hogy a mai napon bemutathatom a Lulu kel kapcsolatos jelentésémet a mezőgazdaság és erdészet témájával foglalok közt tehát a Párizsi klímavédelmi megállapodás összefüggésében. Mint önök is tudják, Párizs ambíciózus célokat tűzött ki maga elé, a döntő jelentősége annak van ebben az esetben, hogy ezeket a célokat az összes szektorban végre is hajtsuk. És itt a LULCF esetében a végrehajtás erdészeti és mezőgazdasági vetületeit vizsgáljuk. Itt szem előtt kell tartani, hogy az Európai Uniónak van egy úttörő szerepe a klímavédelemben, és ezt eh, hát nem csak, hogy szem előtt kell tartanunk, hanem továbbra is eh, aktívan eh, követjük. Ezért aztán fontos, hogy a mezőgazdaság és a az erdészet területén is hitelesek maradjunk. Igyekeztem a mezőgazdaság és az erdészet szerepét itt külön megvilágítani. Ez az ágazat számos elvárással szembesül, kihívással szembesül, mindenek előtt, ami a mennyiség és minőség el, elvárásokat illeti a fatermékek, illetve az élelmiszerek előállításánál az is fontos, hogy a fenntartható gazdálkodás pozitív hatással lehet a hozamokra, és hogy ez az ágazat óriási potenciállal rendelkezik CO2 befogására és tárolására, és ha úgy akarjuk, akkor ez a terület a klímaváltozások első áldozata is, illetőleg, hogy úgy fogalmazzak, nagyon gyorsan érezhető itt ez a következmény, ami a CO2 csökkentés potenciáját ki aknázhassuk. Ez ez természetesen fontos, és itt 9%-os arányról beszélünk, és Szerintem az ágazatnak megfelelő megbecsülést kell kapnia, és ösztönzést arra, hogy CO2 jóváírást kapjon. A LULUCF esetében eh, a tehermegosztásokat illetően a többi klímavédelmi javaslat összefüggését szemült kell tartani. Nyilvánvaló, hogy eh, ez jó dolog, ez a jóváírás, mint rendszer, de ez nem egy automatikus dolog, ezekért meg kell dolgozni és ki kell érdemelni a jóváírásokat. Vagyis azt tudom csak mondani, hogy ezt a megközelítést díjazni kell. A tagállamok 2020-ban lejáró kiotoki jegyzőkönyvben kötelezettséget vállaltak, hogy a no David szabályt betartják, és fontosnak tartom én személyesen, hogy ennek megfelelően ez átkerüljön a gyakorlatba, ez a kötelezettségvállalás, és az politikájában, energia energiapolitikájában ez pillérként kerüljön integrálásra, és meghosszabbítása 2030-ig. Én úgy látom, hogy a fenntartható erdőgazdálkodás is fontos szerepet játszik a CO2 tárolása, a környezet kímélő anyagok termelése, előállítása, Ezekkel ugyanis igényes termékeket lehet felváltani. A fenntartható gazdálkodás és az óriási potenciál kiaknázása csak úgy történhet, ha szorosan együttműködünk a tagállamokkal, és semmiképpen sem ellenük dolgozunk. És azt is látni kell, hogy nagyon különbözőek az európai erdők, klímájukat tekintve, elterjedésüket tekintve, az erdőgazdasági potenciáljukat tekintve is. Most pedig egy néhány konkrét javaslatot hadd mutassak be, módosító formájában is. Ez szerepel az én jelentésemben. Ez az úgynevezett erdészeti hivatkozás referencia. A kérdés most az, hogy itt milyen kalkulációs bázist alkalmazzunk. Én egy új ö, ki, ö, időre tettem javaslatot 2010-12 legyen az alap. Ö, itt az Európai Bizottság 99-2009 közötti időszakra tett javaslatot, én viszont a kiotói jegyzőkönyv első időszakának végéből indulnék ki, és hát a mai helyzet lenne az alap úgy vélem, hogy a gyakorlatban ez jobban meg is valósítható. Különösen javaslom az erdészeti referenciánál, hogy egy három lépcsős modellt kéne alkalmazni, mi szerint az Európai Bizottság szerepe, leegyszerűsítve fogalmazva, hát némileg visszaszorulna, és az Európai Bizottságnak a tagállamokkal meg kell állapodniuk, amikor az erdészeti referenciát rögzítik majd a végén. A második téma az erdőgazdálkodás, az erdészete itt úgy gondolom, hogy a 3,5%-os maximum, ami azt jelenti, hogy mennyi ilyen jóváírást lehet beszámítani, Hát úgy gondolom, hogy erdőben gazdag tagállamok számára ez nem ad kellő rugalmasságot, ezért az említett százalékos arányt megdupláztam, hogy mint Finnország, Svédország, tehát hasonló országok mégiscsak nagyobb rugalmasságot élvezzenek. Az erdőtelepítés az utolsó téma itt fontos az is, hogy a krediteket, a jóváírásokat 20 évre hagyjuk, és csak kivételes helyzetekben lehessen 30 évre meghosszabbítani ezeket a krediteket, ezeket a jóváírásokat. Úgy gondolom, hogy a nemzetközi klímavédelmi szabályoknak kell iránymutatóknak lenniük, de véleményem szerint az EU ezektől ne is maradjon le semmiképpen. Ezek a lényegi pontok, amikre javaslatot tettem. Örülök a kommentároknak majd. Ö, árnyék előadóktól és a többi kollégáktól egyaránt. Örülök az együttműködésnek az Agri, az ITRE és a deve beli kollégáknak is. Igyekszem majd a tanácskozást komolyan venni, és az ottani javaslatokat beépíteni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Linz úr. Az árnyék előadók következnek. Braun úr. Köszönöm szépen. Mennyi ideig beszédhetek? nem akarom elnyújtani. Elég időnk van most még pillanatnyilag. Ne becsüljük alá véleményem szerint, mennyire fontos ez a LULUCF keresztrejtvény, vagy és hogy mennyire, hogyha kezelni akarjuk a klímaváltozást, és ezt komolyan kell venni, mert ez egy lehetőséget kínál ahhoz, hogy hozzájáruljunk a szélesebb körű folyamathoz, amelyben kezelni tudjuk a klímaváltozást. Azt hiszem Norbert Linz kiváló kiindulási alapot állított össze nekünk. Ez egy olyan rendszer, amely majd segít, és eddig is segített a tárgyalásaink során. Az árnyék előadók kapcsolatban maradnak az előadóval, és ez bizony használ az anyagnak, ami konkrét szintet illeti. A szocialista demokrata véleménye az, hogy egy dolgot mindenképpen szeretnénk elérni a LULUCF anyaggal, hogy befejezzük azt a helyzetet, amelyben itt no, that's the primary thing that we'd like to achieve. Itt a legfontosabb, amit el akarunk kérni, hogy magas szintű legyen a szabályozás. Ez a szociális demokraták szempontjából a legfontosabb. A második, eh, tovább vigyük az alapokat, amiket eddig elértünk. Valóban az Európai Bizottság eh, az elszámolást fel meg kell őrizni. Én úgy gondolom, hogy eh, 2009-es adatot nem, évet nem kell átlépni, minél ha inkább visszamegyünk az időben, annál jobb. Szerintünk helyén való az Európai Bizottság javaslata. A 2009 után időszakból indulunk ki, akkor problémánk lesz. Ez azért van, mert 2009-ben bevezettük a megújuló energia irányelvet, és ezért a szocialisták úgy gondolják, hogy nem kéne túllépni a 2009-es éven ez legyen egy, hogy ez tudatosan döntött így az Európai Bizottság, hogy 2009 legyen a végpontja a elszámolási időszaknak, vagy ez a referencia időszak, tehát amiről beszéltünk. Ez egy dolog, amit a szocialisták felvetnének, és úgy gondoljuk, hogy itt vissza kéne lépni az eredeti javaslathoz. Aztán tovább lépve pedig megint csak egy szocialista demokrata pont, az ösztönzés a LULUCF jogban, a hosszú távú gazdálkodás az erdészet területén számukra nagyon fontos, itt megfelelő fa, fafajtákra van szükség, ellenálló képes kemény fákra, és ez sokat segít az építőiparnak az egész világon és Európában forradalmi újítást jelent és eh, Németország, Ausztria európai szinten kiváló lépéseket tett, 25%-os növekedés figyelhető meg. Ez egy építő anyag, a jövő építő anyagáról beszélünk az ilyen fanyag kapcsán. A LULUCF-nek ezt kell ösztönözni, hogy az ilyen keresztlaminált eh, faanyagot használjunk, eh, hiszen tudjuk, hogy az erdő megköti a CO2-t, és ez egy pótléka lehet az intenzív energiával előállított építőanyagoknak, ugye betonról is beszélünk, acélról rengeteg energiát igényelsz, tehát úgy gondolom, hogy ezt komolyan kéne venni, és a LULUCF-nek itt számos lépést kéne tennie. Tovább léve azt gondolom, hogy a százalékos arány egy komoly vitát jelent az erdészetnél, és a 35 százalékot javasol a bizottság. Mi a szocialisták azt gondoljuk, hogy észszerű. Linz úr azt mondja, hogy ezt fel is lehessen emelni 7%-ra. Mi az alacsonyabb szám mellett vagyunk, tehát a bizottság számát támogatjuk. Most pedig a bevezetőmre visszatéve, tehát a robusztus elszámoltathatóság az rendkívül fontos, hiszen mit akarunk elérni, a három és fél eh, százalék vagy 7 százalék, mindegy, milyen számról beszélünk itt nem egy politikai diktátum akar lenni egyes európai államokra nézve. Nem akarjuk megmondani Finnországnak, Lettországnak, vagy Ausztriának, vagy bármelyik európai országnak, hogy milyen legyen a szakpolitikai ezen a területen. Mi azt akarjuk, hogy egy egységes elszámolási rendszerünk legyen, amelyet alkalmazni lehet az egész Európai Unióban és úgy gondolom, hogy a Finnország és más országok esetében. Finnország nem tesz olyat, ami miatt hibáztatni kellene, éppen nem kell ezzel. Kiváló dolgok vannak Finnországban, és azt gondolom, hogyha ha, ha, sikeresek, hogyha egy spektrum egyik végletét választják, akkor csak mondják meg, hogy miért teszik ezt, de megtehetik. Azt gondolom, hogy ők abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy fa fedi a terület 80%-át, ez egy óriási erőforrás, és a biogazdaságban komolyan figyelembe veszik a fát. Tehát nyilvánvalóan van majd Málta a másik oldalon, ahol egyáltalán nincs fa, vagy egy nagyon kevés fa van. Ugye különböző spektrumokról beszélünk. Nyilván Nyilvánvalóan nekik más lehetőségek vannak Svédországnak és Finnországnak. Úgy gondolom lehetőséget kell adni, és nem szabad megijednünk itt az elszámolási rendszer miatt. Ami pedig az utolsó, a, a szocialisták és demokraták úgy gondolják, hogy a, a, a LULUCF keretében kötelező esetben a mocsaras területeket is figyelembe kell venni. Amiről így beszélünk a LULUCF esetében, az erdészetnél el kell ismerni, hogy a fa kiváló anyag arra, hogy a szenet megkösse a széndiokszidot, és ezt ne felejtsük el, és adott esetben a mocsár még jobb lehet adott esetben, hogy megkösse ezt, ezt nem szabad elfelejteni. Sőt, sokkal jobbak, mint a fa, ezek a mocsaras területek Észak-Angliában sokkal nagyobb mennyiségű széndiokszot köt meg ez a mocsár, mint az összes erdő Németországban és Angliában. Vagyis amire szükség van, biztosítsuk azt, hogy azok a területek, amelyeket foglalkozunk, amelyekkel foglalkozunk, ne tegyük tönkre. Az Egyesült Királyságban egyébként fát is ültettünk ilyen mocsaras területeken, lehetőséget akarunk kapni arra, hogy ezeket kivágjuk, ezeket a fákat, hogy a mocsár a természetes környezetében működjön és a LULUCF jognak erre lehetőséget kell adnia arra, hogy éljünk a lehetőségeinkkel. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Egy további árnyék előadó következik. Visnyevszka asszony, viszont ő nincs itt. Pikka úr saját nevében beszél. Köszönöm szépen elnök asszony, Visnyevszka asszony nem tud részvenni az ülésen, ezért aztán én fogok az ő nevében beszélni Luciefről. Először is Visnyevszka asszony nevében köszönetet mondok az előadónak, helyes irányba mutat ez a jelentés, bár el kell, hogy mondjam, új definíciókra vagy erő megerősítésekre szükség lehet. Először is az erdőgazdálkodásnak a LULUCF alá kell tartoznia, és a jóváírások, a kreditek felső határát is komolyan kell venni, meg kell hallgatni ezt a javaslatot. Ez egy fontos dolog az ETS összefüggésében is, a második pont, a referenciaértékeket az erdőknél reálisabban kell megállapítani. A tagállamoknak kell lehetőséget adni, hogy kalkulálják ezt, hiszen az erdőgazdálkodás, az erdészet tagállami hatáskör. Az európai politikának ebben nem kell beavatkoznia, ebben a hatásköri megosztásban nem kell belenyúlni. Harmadik pont az erdészetet, erdőgazdálkodást fél százalékkal növelni kell. Ez a felső határ, amit itt leírtak, ezt egy elég merev határként állapították meg. Ez nem szolgál arra, hogy jobb lesz az erdőgazdálkodás, gazdálkodás. Arra nem is beszél, hogy ez szembe megy a párizsi megállapodással. A módosítókat majd előterjesztem konkrét formában, amelyekről itt beszéltem. Köszönöm szépen! Torvalds úr. Köszönöm szépen. Elnézést kérek a tolmácsoktól, mert németül fogok beszélni, legalábbis megkísérlem, sem angolul, sem németül, nem anyanyelvemen beszélek, ezt mindenkinek tudnia kell. Azzal akartam kezdeni, hogy Linz kollégának köszönetet mondjak igen, csak technikai jellegű az, amit itt végzünk, és hogyha nem vagyunk elég óvatosak, akkor, mint a Jancsi és Juliskában úgy végződik, hogy eltévedünk az erdőben. Ez lenne a német része a dolognak. Örülök annak, hogy a kötelező gyakorlatok szerepét erősíti az üvegházhatás kibocsátó gázok kapcsán a LULUCF területen, de van egy alapvető problémánk az, hogy mennyi, milyen veszély van, és milyen körülmények között tudunk javítani a helyzeten meg kell alapítani a hiányosságokat, itt az emissziós jogokkal mit tudunk kezdeni, a LULUCF e, ez egy maradványérték kategória is, és ha hiányosságaink vannak, akkor az erdő fizeti meg ennek a kárát, ezt is tudni kell. Ezért aztán nagyobb rugalmasságot kell biztosítani a rendszerben, mert Egyelőre az egyensúly nincs rendjén nálunk, ahol élek, hogy ezt nagyon érezzük bizony. Az Európai Unió itt elveszít egy bizonyos pontokat. A 3,5 százalékkal komoly problémáink vannak, mint plafon. Kedves kollégák, Linz úr ezt 7%-ra emelni, ez az egyik módja, hogy kezeljük a problémát. Mi szerettük volna megtalálni, hogy honnan is jön ez a 3,5% az Európai Bizottságot megkérdeztük, különböző intézményeket megkérdeztünk, de nem kaptunk világos választ. Úgy tűnik, hogy ez a 3,5% ez a kalapból elővarázsolt nyúl, és igazából nem így kéne ezt, ezt kezelni, szerintem. A fenntartható erdészetnek vannak eszközei, hogyha ide pénzt költünk, hogyha ebbe befektetünk, akkor ez a jövőbe történő befektetés, a CLT és a Természetesen a fa telepítés, a termesztett fa, ez egy másik kategória, ez egy iparág akkor már, és ezt külön kell kezelni. A jó gyakorlatokat el kell terjeszteni. Az erdőgazdaságban, az egész, egész Európában, mert tudjuk, hogy ez mennyire fontos. Linz és Brennan ugyanazt mondják, jó az erdő, a jó erdők jó dolgot jelentenek. Elégedettek vagyunk azzal is, hogy hangsúlyozzák az erdő gazdálkodás nemzeti hatáskörét, ezért ezt támogatni is tudjuk egy gondunk van, vagy jó néhány gondunk van a referencia szintekkel. Hogyha megnézzük a történelmet, az első referencia szint eh, Finnország kapcsán egy olyan időszakban született, amikor a papírgyártás csökkent a 90-es évek közöttétől egész a mai napig, ez egy strukturális probléma és itt egy csökkenést látunk a, a az mennyiségekben 2005-ben volt egy sztrájk, egy lockout, egy kizárás, és 2009-ben válság, és hát ez a mennyiségekre, a referencia szintre komoly hatással volt, és ez nem függ össze konkrétan az erdészet, az erdő, az erdő működésével. Vagyis valahogy definiálni kell ezeket, e, és e, abból kell kiindulni, ami valójában az erdőben történik, és nem a társadalomban. Úgy általában úgy gondolom, hogy helyes módon indultunk el, és dolgozunk. aki G20-as ülés után Baden-Badenben úgy gondolom az Európai Unió lesz az egyetlen nagy játékos ezen a területen, hogyha nem figyelünk oda, hogy ez a felelősség fennáll. Ugyanis erdőgazdálkodási programunk hogy nagy befolyása lesz erre Donald Trump egy néhány tweetje, és ennyit szerettem volna én ehhez hozzáfűzni. Thank you, Mr. Charles. Köszönöm szépen. Én nem értettem pontosan, hogy ném. Azt mondta, hogy németül beszélne, és aztán utána angolul beszélt, vagy ha viccelt, akkor nem értettem, nem kaptam el ezt a viccet, de mindegy, kihasználta az idejét. Flanagan úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Elnök mondja, elnézést kérek, hogy elkéstem. A mezőgazdasági szakbizottságban is, szakbizottságban is voltam, és nem tudtam, hogy ennyire korán fogjuk tárgyalni ezt a napi rendi pontot. Hát azt hiszem, viselői szempontból mi ezeket a gondolatokat már a az erdőgazdálkodó közösségbe is, közösség felé is továbbítottuk, illetve a közmény, közvélemény felé is, és hát nyilván tennünk kell valamit az éghajlatváltozás csak kapcsolatban, az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatban. Az egyik komoly aggályunk az, hogy Írországban az fog majd előfordulni, hogy idézőjelben a, az összes rossz földterület, vannak akik ugye így nevezik ezeket, beültetésre kerül, tehát ezek a tőzeges területek, amelyek nagyon szépek, erdőkkel lesznek beültetve, hogy aztán majd előre haladjunk. Mm, nem biztos, hogy megoldják a problémát. A hátránya annak ugye zajlik a vita, hogy vajon az erdők hatása milyen, én azt biztos el tudom mondani, hogy az az erdőgazdálkodás, amely az én hazámban bekövetkezik, az embereket megfosztja a földjüktől, földjüktől tehát négyzetkilométerek népesülnek be fákkal, de az emberek nincsenek ott. Ezt azt hiszem meg kell, hogy akadályozzuk. Ami a tőzeges területeket illeti, vagy lápokat illeti, én egy kicsit ö, aggódnék amiatt, hogy ezeknek az erdősítését kötelezővé tegyük, ezt a tagállamokra bíznám. Mert hogyha ezt kötelezővé tesszük, akkor a politikusok az biztos, hogy elkezdenek majd panaszkodni, és azt mondják, hogy kényszerítenek bennünket, kényszerítenek bennünket erre, és akkor az nem fog bekövetkezni, bárkit bármire kényszerítünk, az nem fog megtörténni. Tehát én ezt a tagállamokra bíznám, és ugyanakkor persze az a véleményem, hogy valamit mindenképpen tenni kell. Én Írországban olyan területen származ, olyan területről származom, ahol a családok együtt piknikeznek, esetleg levágjuk a füvet, ezt felhasználjuk, és én azt tudom, hogy vannak olyan területek, amelyeknek az értéke gyakorlatilag felfoghatatlan, de vannak olyan e- területek, ahol emberek is élnek, és itt vannak a házaik, és itt tovább, tehát őket nem lehet azt mondani, hogy hát távozzanak erről a földről, most már annyira értékes ez a terület, hogy nem használhatják, nem fűthetik az otthonaikat ennek a földnek a felhasználásával, hanem el kell, hogy innen távozzanak. Tehát nem lehet földön futóvá tenni embereket, ha ennyire értékes területeken laknak, akkor kompenzálják őket, mert ezt a gyönyörű tájat vagy értékes területet nem lehet megenni, ebből ennivalót nem tudnak majd maguknak vásárolni, tehát ezt figyelembe kell venni. Köszönöm szépen, és a következő hozzászóló. Köszönöm, elnök úr, mondja Jávor Benedek, megköszönöm a munkát, a jelentést Linz úrnak mindig figyelembe kell venni, hogy egy nagyobb csomag része mindez, és a Párizsi megállapodás értelmében a kötelezettségvállalások teljesítését szolgálja ez, illetve a 2050-ig tartó időszakra a szén mentesítés idézőjelben. Tehát azt kell megnézni, hogy a rendelet, ez a LU LUCF rendelet teljesíti-e, vagy hozzájárul-e a célkitűzések teljesítéséhez. Egy olyan ágazatról van szó, egy olyan területről, ahol nem csak az éghajlatváltozást kell átgondolni, hanem a biodiverzitást, a természetvédelmét, és ezek olyan szempontok, amelyek mindig az erdőgazdálkodás esetében felmerülnek, de bármilyen mezőgazdasági tevékenység esetén is, amelyeket említettek már kollégáim. Ebben a kontextusban én úgy gondolom, hogy az eredeti bizottsági javaslat, amelyet 2016. júliusában tettek közzé, ugye volt egy no debit szabály az ágazatra vonatkozóan, ez nem valóban mutatta azt, hogy megfelelően ambíciózus lenne és hogy valóban hozzájárulna ahhoz, hogy a kitűzött célkitűzéseket elérjük az európai éghajlatváltozással kapcsolatos politikában. Linz úr jelentésének nagyon jó elemei vannak, emellett vannak olyan területek, ahol még lehetne javítani a jelentéstervezetre, hogy hatékonyabb legyen illetve hogy hatékonyabbak legyünk a célkitűzések elérésében. Első lépésként úgy gondolom, hogy bele lehetne venni a hosszú távú prospektus, a hosszú távú kilátásokat, tehát itt nem csak 2030-ig kell előre tekinteni, hanem 2050-ig, ezt is figyelembe kell, hogy vegyük. Egyetértek azzal is, hogy az eredetileg javasolt referencia szintek, ugye ez 2009-ig ezek jobbak, és jobban tükrözték az erdőgazdálkodási ágazatban bekövetkezett fejleményeket. Azzal nem értek egyet, tehát, hogy ezeket változtassuk 2010 és 2012 között valamelyikre. A nemetélyes ágazatok rugalmasságával kapcsolatban én az első rendelet jelentéstevője vagyok az ITRE bizottságban, tehát erről is sokat tudok, és látok itt a javasolt rugalmassági mechanizmusban problémákat. Úgy gondolom, hogy ezt is át kell gondolni, és megfelelő kompromisszumot találni. Tud, látom, hogy az elszámolási szabályokat javítani kívánja a bizottság, de szerintem tovább kellene, hogy lépjünk mindent úgy kellene bevenni, hogy tisztességes, pontos és átlátható módon számolunk el, és úgy, ahogy azt az atmoszféra látja, tehát én net-net netto-netto elszámolást javaslok a kategóriák esetében. Végül pedig az is nagyon fontos, hogy a javaslat a biomassa fenntartható felhasználását támogatja, és hogy ezt is, ez is bekerül az elszámolásba, és a biodiverzitásra gyakorolt hatását a bioenergiának szintén figyelembe veszik. Természetesen, tehát én is be fogom nyújtani a módosító indítványaimat, és még egyszer szeretnék köszönetet mondani az előadónak a munkáért. Köszönöm, mondja az elnök asszony, és az utolsó árnyék előadónk Évi asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném megköszönni az előadó munkáját, és egy-két dolgot én is szeretnék hozzátenni ahhoz, amit Jávor kolléga elmondott. Ugye annak ellenére, hogy ez a javaslat ugye 40%-os üvegházhatás kibocsátás csökkentést próbál elérni 2030-ig, nincs semmi konkrét célkitűzés, elnyelési kapacitás növelése, és így tovább tekintetében, hogy ezek az emissziók csökkentsenek. Tehát ez világosan mutatja azt, hogy a bizottság javaslatában nincs elég ambíció. Azért is, mert ennek a rendeletnek a nagy része az tulajdonképpen a 350 millió kibocsátott, 350, 350 millió tonna széndiokszid csökkentését célozza, de az a terv, hogy 2050-ig, illetve azon túl folytatódik a csökkenés, a kibocsátás csökkentés. Hát aggódnunk kellene, és azt mondja, hogy az erdőgazdálkodás erőforrásainak a felhasználásából lehet ezt a csökkentést elérni, a biomassa felhasználása, és így tovább. Én aggódom, Emiatt kötelező célkitűzéseket szeretnék látni 2030, 40 vagy 50-re, ahol világos stratégiai indikációk szerepelnek. Például, tehát a, a, ebben a szektorban az összes ágazatra Ugye az éghajlatváltozási egyezmény célkitűzéseinek a teljesítéséhez a LULUCF egyez, rendeletet meg kell erősíteni. Aztán, ami a rugalmasságot illeti, már erre is utaltak a kollégák. Ennek a rugalmasságnak az alkalmazása tulajdonképpen 38%-kal csökkenti 2000, a 2030-ig meghatározott célkitűzéseket. Tehát ugye 40% volt meghatározva, ez azt jelenti, hogy azt kockáztatjuk, hogy semmilyen módon nem érjük el a kitűzött célokat. Tehát a mi véleményünk az, hogy mindenfajta rugalmasságot ki kell innen venni, a 280 milliónyi kredit re is vonatkozik ez, hitelre is vonatkozik ez, és sokkal szigorúbb szabályt szeretnénk látni, ugye bevezetni, hogy ezeknek a krediteknek az értékelése, az abszorpció értékesítése csak olyan tagállamok esetében legyen lehetőség, amelyek nem használtak ki effort sharing rugalmasságot. Mert egyébként eléggé kellemetlen és kényelmetlen helyzet is adódna elő a tagállamok esetében. szükség van az összes ágazatra vonatkozó rendszert elfogadni, az egységre vonatkozóan, tehát hogy konkrét hivatkozási alapunk legyen, ezt is már sokszor elmondtuk, konkrét egységes hivatkozási alapunk. Azt is elmondanám, hogy szükség van arra, hogy a 0CF rendeletet úgy értékeljük, hogy milyen hatásai vannak a biodiverzitás megőrzése megőrzésével kapcsolatban, mert itt is vannak kritikus pontok. Tehát nem lehet azt kockáztatni, hogy a biodiverzitással kapcsolatos, megőrzésével kapcsolatos célok ne valósuljanak meg. A fenntarthatósági célkitűzéseket is meg kell erősíteni, gondolok itt a biomasszára, tehát csak és kizárólag olyan technikákat, technológiákat lehessen felhasználni, amelyek hatékonyan használják fel az előforrásokat, és az üvegházhatású gázok kibocsátásának a csökkentéséhez járulnak hozzá, tehát csak ilyenek lehessenek. Ahogy kollégám is mondta, természetes anyagokat használjunk fel, még az építkezésekhez is, mint a fát. Nagyon sok előnyel járna ez az egész láncban, hosszú távon is. Köszönöm szépen. Megköszönöm akkor az árnyék előadókat. Meghallgattuk, és vannak-e még hozzászólók, mert ha nem, akkor a hozzászólók listáját ezzel lezárom, és Líze úr fogja kezdeni. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm Norbert Linz munkáját, meg a tervezetet. Szerintem nagyon jó alapot kínál ahhoz, hogy itt a szakbizottságban dolgozunk. Három dolgot szeretnék kiemelni röviden csak. Először is az erdőgazdálkodás. Nagyon fontos szerepet játszik, ha a klímaváltozás elleni harcról beszélünk, hosszú távon gondolkozva a klímacélokat csak úgy tudjuk elérni, az fokot is, meg a, a két fokosat, aztán kivált kép, hogyha az erdőgazdálkodást figyelembe veszük, és a fenntartható erdőgazdálkodás jó a klímának. Nem tűnik ez első, rög, első pillantásra ö, ö, logikusnak, de a jól gazdálkodó, jól rendben tartott erdő talán még jobb, mint az őserdő tekintetben. Aztán jobban a zsebünkbe kell nyúlnunk, Köse, hogyha olyan dolgokat leírunk, amit aztán nem tudunk tartani. Az erdő a következő években, hogy erdőben mi történik, arra nagyon figyelemmel kell legyünk, hogy jó elszámolási módszertanunk legyen ennek észlelésére, és ez irányban jó javaslatot tettek a kollégák. A harmadik dolog pedig, nem szabad azt a benyomást keltenünk, mintha más ágazatban elhanyagolható volna a klímavédelem, hogyha elég, hogy az erdőkkel jól foglalkozunk, jól sáfárkodunk itt vagy a kettős megosztottság érzékelhető. Egyrészt a parlament, az állásfoglalás, meg a tanács elfogadta az ETS-ben a döntését, ebben semmi rugalmasság nincs. Az a rugalmasság, ami eddig fennállt, az, az eh, eltörlése került, nincs már joint implementation, és más, erdő és más LULUCF eh, intézkedések nem számolhatóak fel és a carbon leakage veszélyére még jobban kell most figyeljünk. A 43% az nagyon magyar törő cél, és nincs rugalmasság. Az erőfeszítés megosztásban csak 30 százalékos a cél, és a bizottság javaslata beépítette ezt a rugalmasságot, ám valószínűleg ez kompromisszumként a végén szükséges is lesz, nem vagyok ugyan ellene, ám azt gondolom, hogy ezt a rugalmasságot nem szabad tovább eh, terjesztenünk, kiterjesztenünk, mert ez méltánytalan volna az ETS ágazattal szemben is, ha azt mondanánk, hogy ott, ahol az ipar az érintett, és a, ott nincs rugalmasság, holott veszélye van annak, hogy kihelyezik a termelés máshova, és a rugalmasságot meg az effort sharingben nem szabadna nagyobb eh, nyílni, engedni, mint a bizottság javaslatában, mert ez nem volna méltányos a többi ágazattal szemben. Köszönöm szépen, Grosszett asszony. Köszönöm szépen. Elég rövid leszek ebben a témában. Az igaz, hogy ez egy nagyon fontos téma, különösképpen a Párizsi Egyezmény végrehajtását illetően, de szerintem az elszámolási szabályokon kell, hogy dolgozzunk, illetve az abszorpciós kapacitáson, hogy a fenntartható erdőgazdálkodás megvalósulhasson, és hogy nyilván a környezetvédelmi szempontból is a rendelet integritása megvalósulhasson. A az erdőgazdálkodást illetően további pontosításra van szükség. A bizottság ugye referencia szinteket határoz meg, hogy például hogyan gazdálkodtak ezzel az erdővel, mennyi fát vágtak ki, mennyit ültettek újra, és így tovább. És ezzel kap, ezek alapján, ezekben a témákban a bizottság teljes kompetenciát kap, ami szerintem nem feltétlen jó. Emellett a bizottság még azt javasolja, hogy 2009-2020 közötti időszak legyen a referencia időszak, és ez azt jelenti, hogy az erdőgazdák nem módosítható. Tehát nem lehet intenzívebbé tenni, mint ami ebben az időszakban volt. Szerintem az érintett szereplők, az ágazatban érintett szereplők esetében ez probléma, ez nehézséget jelent, és lehet, hogy a referencia, jobb, jobb lenne, hogyha a referencia szint az jobban mozogna, nem lenne, nem, ne lenne ennyire ez az időszakhoz kötve. Ez a gazdálkodókat is érinti, nyilván ők is érintettek, de említhetném az építőipart, vagy a közlekedési ágazatot. Tehát nekik is erőfeszítéseket kell tenni, de azért a mezőgazdaságra oda kell figyelni, nem lehet büntetni ezt az ágazatot, mert az első célkitűzése a mezőgazdaságnak az, hogy az élelmezést biztosítsa. Tehát nem az éghajlatváltozás szembeni küzdelem az első prioritás, hanem az, hogy élelemmel lássa el az embereket. Én az előadót támogatom a jelentés tervezetében, de remélem, hogy sikerül majd neki megtalálni az egyensúlyt ezek között, a különböző nézetek között. Megköszönöm ezt, elnök asszony. Köszönöm, Krösztet asszony. Most pedig Serprek asszony következik. Voorzitter, dank u wel. Elnök asszony, köszönöm szépen, és köszönöm a jelentéstevőnek Norbert Nisznek. a nagyszerű jelentést, erőfeszítéseit arra, hogy kiegyensúlyozott jelentést írjon. Hollandiában egyes rugalmassági elemek az ESR tekintetében és a LULCF rendelet között fontosak. A pozitív szakpolitikára van szükség a mezőgazdaság, az erdőgazdaság és a felhasználási ágazatokban, Anélkül persze, hogy az innovatív ö, ö, csökkentési erőfeszítések káros hatása lennek más ágazatokra. Meglátjuk, hogy vajon ad-e pozitív impulzus az erdőgazdálkodásra az ETS határozat. Fontos, hogy az erdőgazdálkodás fenntartó módon folyjon, tiszteletben tartva az folyók sokféleségének célját az európai mezőgazdaság. Egyre nagyobb élelmiszerigényel kell szembenézzen, ugyanakkor az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése és cél a gazdák szempontjából az egészségesebb talaj fenntartása úgy kell megvalósul céljaim, hogy, mez, hogy pénzügyileg fenntartható gazdálkodást tesz lehetővé. A, egyfajta szén megkötést lesz lehetővé ilyenfajta meghatározása a gazdálkodásnak, Németországban is jó példák vannak erre. Az élelmiszertermelés és a gazdaságilag kifizetődő mezőgazdaság a megoldás eleme kell legyen a világszerte folyó klímaváltozás harcban, az, e, és a elszámolási, egységes elszámolási módszertan része lehet a sikeres megoldásnak. Köszönöm szépen, a Júzó asszonynak. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni jelentéstevő Linz úr munkáját és az összes árnyék előadó erőfeszítését is. A magam részéről csak egy-két elemet emelnék ki a jelentésből. Ez a javaslat akkor került tárgyalásra, amikor az effort sharing szabályozás is napirenden van. A kettőt egyszerre tárgyalva felmerül a kérdés, amelyet a bizottságnak címzek. Ha az effort sharing javaslatokat vizsgáljuk, nagyon sok módosító azt javasolja, hogy a 280 millió tonna CO2 megfelelő ekvivalens alapján számolják az abszorpciót, ami észszerű. Vannak ugyanakkor olyan elemek, meg többet követelnének, mások meg kisebb volument. De azt hiszem, hogy ez a, ez a, ez a szám viszonylag észszerű kompromisszum. Kérdésem az, hogy az Európai Bizottság felfelé mozdítaná ezt a számadatot, vagy inkább úgy érzik, hogy elégséges ez a javasolt sarokszám. A a rugalmaságra vonatkozó lehetőségek körében, az elszámolásban. A jelenlegi módszertan alapján, hogyha az egyenleget 2021-től 26-ig vonjuk meg, illetve 26-30-ra átvisszük, és megnézzük az elmúlt időszak kibocsátási egyenlegét, vajon ezek a kérdés az, hogy 2030-ig elszámoltathatóak ezekre. Fel lehet -e, át lehet-e vinni ezeket a, az adatokat. Azt is szeretném tudni, hogy ez az eszköz vajon megfelelő meghat meghatározásra került, mert hogy meglehetősen bonyolult maga a képlet, amelyel dolgozni kell. És azt is gondolom, hogy megfelelően figyelembe kellene venni a fafeldolgozó ipar hulladék, által termelt hulladék mennyiségét, és az egyes ki nem természeti ki nem számítható események vajon benne vannak-e a képletben, számolják-e a hatos melléklet, vajon a megfelelő módszertan, statisztikai módszertan tartalmazza-e e, természeti úgymond zavaró elemek fel, elszámolására, fontos, hogy általában ezek a normák könnyen alkalmazhatók legyenek a számvitelben, különben olyan esetek adódhatnak, amelyeknek a meghatározása nagyon bonyolult lehet, és aztán utólag viták tár alapja lehet. Legyünk tehát most körültekintőek a módszertan meghatározásában. Ezek voltak az aggályos pontjaim. Köszönöm, utolsó hozzászóló listámon, Danton úr. Merci, Madame la Présidente. Je tiens à mon tour... Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék gratulálni Norbert Linz kollégánknak. Nagyon jó munkát végzett, és osztom a javaslatai legnagyobb részét. Például azt is, hogy a szubszidiaritás elvét tartsuk tiszteletben, például a referenciás szintek esetében, és a kreditek esetében is. Ami a referenciás szinteket illeti, erre többen ö, hivatkoztak mások, és François Grösztet is nagyon jól mondta. Én is szeretném az aggájaimat kifejezni. Tehát a 2000-2012 99 2012 között, hogyha ezt így jövőjük ki, akkor ez veszélybe sodorhatja a Párizsi Egyezmény végrehajt, útmutatását. Vannak olyan országok, amelyek a bizottság útmutatása szerint alakították az erdőgazdálkodásukat, akkor is, hogyha a bizottságnak nincsen ilyen kompetenciája, és közben úgy tűnik, hogy kockázatos ez mondjuk más politikákkal kapcsolatban, amelyeket közösségi szinten beindultak, és az államok megpróbálják végrehajtani ezeket, például a biomassa felhasználására az energiaágazatban. Ez mondjuk a diversifikáció céljának és a megújuló energiák felhasználásának is megfelel de a parlamentben nagyon sokat beszélünk manapság a körkörös gazdaságról, tehát következetesnek kell lennünk. A fa tulajdonképpen pontosan egy olyan anyag, be is mutatta az egyik kollégánk ezt, azzal kapcsolatban ugye, hogy a széndiokszid abszorpcióra jó, tehát nem lehet egy olyan politikát felhasználni, amely egyik oldalt azt ösztönzi, hogy használják fel az építkezésben, hogy legyenek teljes faházak, és így és közben pedig egy másik politika, amely az erdőgazdálkodás a, a fák felhasználását penalizálja. Tehát az lenne a cél, hogy három, négy vagy öt generáció esetében is fel lehessen használni, tehát lehessen gazdálkodni az erdőkkel, az erdők fenntartható gazdálkodását kellene célul kitűzni, és nem pedig történeti időszakot kitűzni, és ehhez igazítani magunkat. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Nagyon röviden még Torvalds úr, egy pillanat. Ön már korábban kapott lehetőséget. Kérem, hogy legyen rövid. Az 525-ös per 2013-as rendelet alapon megvizsgáltuk, és hogyan kell kiszámolni itt a referencia szinteket, ez szerint kéne meg, megoldani a kérdést, meg, és Verheim úr az Európai Bizottság képviseletében kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen ezeket a megfontolásokat a tervezet kapcsán. Úgy gondolom, igen, konstruktív, kiegyensúlyozott vita folyik itt arra emlékeztetnék valójában, amit az Európai Bizottság javasolt elmúlt évben a LULUCF-fel kapcsolatban. Itt egy néhány dolog már korábban szóba került 2012 körül az első LULUCF döntésről, határozatról vitatkoztunk akkoriban, és ó, igazából a kiotói jegyzőkönyv eredményét ültettük át a gyakorlatba és az Európai Bizottság részéről szoros kapcsolatban vagyunk a tagállamokkal is a határozat végrehajtása során, és el kell, hogy mondjam, a tagállamok jól gazdálkodnak. Ezeket az elszámolási szabályokat jól alkalmazzák. A Kyoto második szakasza ezt megköveteli, tehát itt haladás látható és az a, az a rendelet, hogy a bizottság ezt javasolta, nem ír el egyes gazdák vagy erdészettek számára konkrét számokat. Egy további pont, ami nagyon fontos, ahol a következtetésekről beszélni kell, a 2014 egy fontos kiindulási pont volt, és az alacsony csökkentési potenciálokat láttok, nem CO2 kibocsátás, hanem ez a gazdaságban, és az EU kötelezettségeket itt komolyan kell venni és itt egy érme két oldaláról van szó, a nem CO2 kibocsátás, a mezőgazdaságnál egyrészt, másrészt viszont ügyelünk azokra a lehetőségekre is, hogy hogyan lehet ösztönözni a az érme pozitív oldalának befogadására. Itt, itt a, az, a mezőgazdaságilag használt földek megőrzéséről van szó, és nagyon fontos, hogy továbbiakban is a fenntartható gazdaság felé mozduljunk, és a tagállamok számláit kell szem előtt tartani. Azt gondolom, nagyon komoly kötelezettségvállalások ezek, ez egy fontos dolog. Az elszámolási szabályok, ezek nem az égből hullottak le, hanem elhangzott itt ezeket a kiotói jegyzőkönyv határozta meg, abból indultunk ki, aztán frissítettük, ezeket egyszerűsítettük, ezeket robusztusabbá tettük, és és közös egységes kritériumok működnek az összes tagállamban. Az Európai Bizottság a saját biztoson vezetésével, Arias Kanyéta vezetésével dolgozik ezen, illetve Hogan biztos úr is dolgozik ezen, ez egy fontos dolog, és a rugalmassági mechanizmus sem szabad szem előtt éveszteni. Ezt és kialakítottuk, úgy látom most, hogy kiegyensúlyozott utat találtunk, 280 millió tonnás rugalmasság a LULUCF alatt, eh, ez egy fontos lépés. Ez összefügg a szektorális eh, elméleti kibocsátási eh, hozzájárulással, nem CO2 területen a mezőgazdaságban is. Ez egy jó kiegyensúlyozott út. Ez biztosítja, hogy nem CO2 kibocsátás, de a LULUCF szektor is jó ösztönzőkkel rendelkezik, és így hozzá tudnak járulni a teljes EU kötelezettségvállaláshoz. Egy konkrét pontot még említenék, az a periódus, amikor a plafont meghatároztuk, a LULUCF alatti 3,5% a krediteknél, itt a kiindulási pontunk az volt egyébként, ami már a LULUCF határozatban szerepel, és ami alkalmazandó a kiotói jegyzőkönyv alatt erre a periódusra, de persze nyitottak vagyunk, hogy ezeket megbeszéljük részletekbe menően is. Úgy gondoljuk egyébként, hogy fontos a az építőanyag, a fa építőanyag szerepe és a, az építőanyag kiváltás kérdését nem tévesztjük szem elől, és elismerjük, hogy a fának milyen előnyei vannak, és hát természetesen termeszteni is lehet a fát, ez egy, ezt erősíteni is lehet ezt a területet, és azt is gondoljuk még, hogy a biodiverzitás témája fontos. Nem említettük ebben a rendeletben kifejezetten, mert vannak más biodiverzitással foglalkozó törvények, amelyeken dolgozunk, de hát ezeket betartjuk természetesen, és ezért nem említettük részletekbe menően. Üdvözlendőnek tartjuk az időzítést is, és a tanácsi viták is haladnak, sőt kifejezetten jól haladnak, ezért úgy gondoljuk, hogy érdemes támogatni itt a parlamenti vitákat, és hogy gyorsan lehessen haladni. Köszönöm szépen, elnök azt, hogy szót kaptunk. Köszönöm szépen. Előadó Linc úr. Nagyon érdekes kérdések vetődtek fel. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm szépen a kollégáknak is a kommentárokat a tervezetemmel kapcsolatban. Nos, ez a javaslat itt ebben a speciális területen, itt a mezőgazdaságban és az erdőgazdaságban rámutat arra, hogy mennyire fontos ez, mennyire bonyolult ez, Más ez, mint az ETS, ahol a, vagy a tehermegosztás, ahol a csökkentésről beszélünk, mennyit tudunk csökkenteni a CO2 kibocsátásnál. Itt igazából egy intelligens rendszerről beszélünk, egyrészt az, hogy a CO2-t hogyan tudjuk mm, csökkenteni, és hogyan tudunk ösztönzőket teremteni a mezőgazdaság, az erdőgazdaság számára, hogy azt a hozzájárulást, ami már most is nagy, a klímavédelem területén az még nagyobb legyen. Az a benyomásom, hogy ez az erdészeti referenciaszám, ez lesz fontos, hogy ez hogy alakul a végén, és az egyes frakciók közötti eszmecserében ezt végig kell vennünk. Nyilvánvalóan elég világosan nyilatkoztak a keppe a plafonról a 3,5 százalék ügyében, illetőleg a referencia időtartam itt is észrevehettem, hogy egy-egy kolléga más elképzelést táplál ebben az összefüggésben. Persze Összességében örülök majd a konkrét módosítóknak, itt a szakbizottságból is, és persze a jelentéseknek örülök majd a többi szakbizottságból is. És a uh, kollégákkal folytatjuk majd a tárgyalásokat. Köszönöm szépen. A módosítók benyújtásának határideje március 27-e lesz. 11 órakor. Szerintem ezzel zártuk a mai napirendünket. Legalábbis az én dossziémban nincs semmi. Várom a holnapi ülésünket. Ezzel zárom a mait. Köszönöm szépen a részvételt.